Kedves kolléganő kollégák! Uh, first, adopt the agenda. A tolmácsok tájékoztatják hallgatóikat, hogy az egyoldalúan rájuk kényszerített új munkakörülmények miatt munkaügyi vitában állnak a vezetőséggel. Több kompromisszumos javaslatunk ellenére vezetőink harmadik hete nem keresik velünk a kapcsolatot problémáink közös megoldása érdekében. Tájékoztatjuk önöket, hogy a tárgyalások folytatásáig túlmunkát nem végzünk. A mai ülésen a tolmácsolás pontosan 18 óra 15-kor leáll. Tehát nagyon pontosan be kell tartani a menetrendet. Hiszen utána tolmácsolás nélkül maradunk. És szeretném még bejelenteni, hogy a következő programjainkat megkapták, tájékoztatást kaptak, meghallgatásokról is. És szeretnénk az európai szemeszterről tárgyalni. Nem tudom, hogy miért ebben a formában, de a hármas pont, az, Euró- az Európai Bankhatóság székeinek új színhelyéről trilógus zajlik, és amennyiben eh, a téma érintett, még nem sikerült lezárni, ez egy horizontális téma, és az és az IM, -e is jelent, hogy hogyan áll az ügynökségek székhelyről zajló tárgyalások eredménye. Tehát ez még nem zárult le, tehát megvárjuk, amíg a tanács jelentkezik. És most pedig áttérek a négyes pontra. Üdvözlöm Margarete Veszteger. pénzügyi biztost. Köszönöm, hogy itt van az első struktúrált párbeszédünkön 2018-ban, és átadom a szót, mindjárt önnek eléggé sok témával foglalkozik. A legfőbb témája a verseny az Európai Unióban, és most a megfelelő egyensúlyról szeretnénk beszélni, hogy a verseny és az Európai Unió hogyan eh, illeszhető össze. Nagyon sok eh, érzékeny eset van, és természetesen az adópolitikáról is szó lesz, ezen kívül a Brexitről is szeretne velünk néhány elképzelést közölni. Tehát átadom a szót az eszmecserére, és szeretném üdvözölni azt a megállapodást, amit a trilógus során elértünk. És ennek viszonylag jó eredményei vannak, ami azt jelenti, hogy ez a döntés egészséges lehet és üdvözítő lehet a versenyszabályokra. És ez az első jellegű ilyen együttműködés a tanács és a bizottság között, tehát örülök, hogy eljött hozzánk, és átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, igen tisztelt képviselők, örülök, hogy itt lehetek ma, és szeretném megköszönni a szakbizottságnak, a Tremóza képviselőnek, hogy nagyon jó, provokatív jelentést tett, és a parlament áprilisban fogott ezt el. Remélem, hogy visszatérek erre, hogy eh, hogyan eh, fogjuk nyomon követni a jelentésben foglalt pontokat. De igazából az a dolog, ami a legjobban megfogott engem, az az első bekezdés volt, amelyben az van, hogy a beruházás és az innováció alapvetőek jövő tekintetében. Európa jövője tekintetében. És azt hiszem, hogy ez nagyon helyes. Hiszen a beruházás és az innováció illetve a verseny, a verseny megvalósítása igenis hozzájárul ahhoz, hogy ezt elérjük. Úgy gondolom, hogy mindenki egyetért azzal, hogy azt szeretnénk látni, hogy az európaiak jól teljesítenek a globális színpadon. Ez pedig eh, minden tekintetben vonatkozik, amit megpróbálunk a mindennapi életünkbe beilleszteni. De ez eh, természetesen igaz az üzleti életre is. Azt szeretnénk, hogy legyenek európai bajnokok, akik a többi vállalattal versenyeznek a foci csapatok, az egy dolog, és a foci csapatoknak van egy közös vonásuk. Csak és akkor versenyképesek a valóságban, hogyha a verseny kényszeríti őket arra, hogy a lehető legjobb teljesítményt hozzák ki magukból. Azt szeretnénk, hogy az európai vállalatok a jövőbe fektessenek be, és innovatívak legyenek. Ez pedig a verseny és a nyílt piac segítségével lehetséges. Hiszen, hogyha megtaláljuk a fogyasztók kiszolgálásának a legjobb útját, útját akkor a bajnokaink a globális piacon is helytállnak majd. Igazából nem a domináns vállalatok nőttek az állami támogatásokkal, vagy szabadultak meg a versenytársoktól, vásárolnak meg egyéb cégeket. A vállalatoknak igenis hozzá kell férni megfelelő áron, megfelelő minőségben szolgáltatásokhoz. Éppen ezért garantálnunk kell azt, hogy minden szinten verseny legyen az értékteremtési láncban. Tehát legyünk nyitottak a világpiacra, amely megengedi a cégeinknek, hogy profitáljanak a globális értékteremtésből és értékcseréből. Az acél egy nagyon jó példa hiszen több ezer európai vállalat kb. 30 millió alkalmazottal függ az acéltól a termelése tekintetében. És uh, igazából pedig uh, itt uh, egy vállalat szerette volna az Ilvát megvenni, amelynek még mindig vannak vállalatai, de biztosítani akartak, hogy az acélárak nem emelkednek, és éppen ezért megvizsgáltuk az Ar- a Mittal céget öt európai országban, és valaki pedig igazából, hogy versenyezzen az európai piacon. És éppen ezért, amikor a nagy vállalatok így viselkednek, akkor az innováció szenvedhet. És ezt pedig tavaly is láttuk, hiszen itt igazából a Google is visszaélt a kereső motorjával, hogy visszaszorítson más kereső motorokat és bizonyos vállalatokat, hogy ne élvezzék. A Google esete azonban nem ért véget a Google-ról szóló döntéssel. A dolgunk az, hogy igazából a Google megfeleljen a szabályoknak, és a, szab- a játékszabályok szerint folytassa tevékenységét. És ez a döntés előtt ugyanolyan fontos volt, mint a döntés után. És itt van a Google, és a Google-nak ugyanolyan egyenlő bánásmódon kell részesíteni a többi céget, mint azokat, amelyeket előnyben részesített. Igenis, aggódunk a Google konkurensei miatt. És meglátjuk, hogy mi van most itt az első témában. Tehát azt látjuk, hogy az elmúlt hónapokban mi történt. És a legfrissebb eredmények azt mutatták, hogy egy rivális a Google-nál egy harmaddal kevesebbet jelenik meg, mint korábban, többet jelenik meg, mint vissza menőleg márciusban. Ez még mindig nem sok, ez a megjelenés, de sokkal több, mint korábban. És uh, itt uh, látjuk a konkurencia erősebb megjelenését, és ez pedig ke- februári 2,5 helyett több mint 6%-ra növekedett most. És uh, azt még megjegyezném, hogy ez azért még túl korai ahhoz, hogy következtetéseket vonjunk le ebből. És a piac részvevőkről piaci részvevőknek is jelezni kell, hogy igazából a mi megfigyelési munkánk most hol áll. Tehát nagyon lényeges az, hogy mindenképpen ez a téma prioritás maradjon számunkra. És ezek a szabályok pedig segítenek abban, hogy a verseny megfelelő módon működön. Amikor a multinacionális vállalatok itt bizonyos előnyöket, vagy szelektív előnyöket kapnak, bizonyos kormányoktól, tehát például olyan adókedvezményeket, amelyeket eh, más nem kaphat, akkor ez a többi versenytársat negatívan érinti, azokat, akik pedig eh, több adót fizetnek, és így nem tudnak megfelelő módon részt vállalni a versenyben. Az eh, elmúlt években is láttuk, hogy itt különleges jogi segítségre van szükség. Tehát például az luxemburgi Amazonnál is láttuk ezt, a Hollandiában és ezen kívül láttuk Írországban, és itt Belgiumban is 45 multinál. De a munkánk még nem ért véget. És még a McDonald's-al, és, egy, és az NG, az ING-vel Luxemburgban, és igazából itt Hollandiában is megpróbálunk jogi segítségét nyújtani. És most nézzük meg az úgynevezett eh, nagybritanniai külföldi vállalatokat ellenőrző szabályokat, amelyek eh, meg akarják eh, előzni az adó megkerülést, és itt is azt látjuk, hogy egyes vállalatokat más elbánásban részesítenek, mint másokat. Ezen kívül nagyon fontos itt a alapokba történő befektetések, és ezekre szükség van a növekedés tekintetében. Tehát például a zöld infrastruktúrába történő beruházások, a megújuló energiaforrásokba és a kutatásba. A mi feladatunk pedig az, hogy ezeket a támogatásokat, az alapvető támogatásokat megadjuk. Éppen ezért szeretnénk ezt a blokk kivételt fenntartani. Amikor a kormányok segítséget adnak a bizottság hozzájárulása nélkül, előzetes hozzájárulása nélkül, amíg ugyanezeket a szabályokat követik, amely minden, tehát azokat a szabályokat kell követniük, hogy ezek a szabályok mindenki számára ugyanazok. És nagyon fontos az, hogy ez most a, a, ezt a kivételrendszert hogyan érinti és a kormányzatoknak új lehetőségei vannak, amelyeket már az elkövetkező több éves pénzügyi keret számára akarunk létrehozni. Tehát mi a bizottságnál szeretnénk létrehozni olyan európai alapot, amelyben 15 milliárd euró lenne az európai követ, költségvetésből, és ez 650 millió beruházáshoz járul hozzá. Ezen kívül az innovációs és kutatós, kutatási programok mellett pedig 100 millió eurós beruházási támogatás lenne. Ezek a programok pedig lehetővé tennék a nemzeti alapoknak, hogy kombinálják a nemzeti alapokat az európai alapokkal, és ez Európa potenciálját pedig még tovább is növelné. Az első lépéseket már megtettük ebbe az irányba, javasoltuk a tanácsnak, hogy módosítsa a jelenlegi rendeletet, hogy igazából legyenek eh, kivételek, itt a csoportos kivételekhez. És eh, ez a parlament pedig eh, képes le arra, hogy elfogadja véleményét, és így az új rendelet megfelelő időben hatályba is léphetne. Itt gondolkozunk tehát ezen a csoportmentességi ügyön. De nagyon fontos az, hogy ez ne legyen túlságosan bonyolult, hiszen itt az állami támogatások alapelve már beépül ezen programok alapvető tervezetébe is, és itt olyan törvények vannak, vagy szabályok, hogy igazából ne távolítsuk el a magán beruházásokat, és hogy megelőzzük azt, hogy túl sokat ruházzanak be, hiszen nem akarunk itt túl kompenzálni, hiszen ez megakadályozna abban, hogy más dolgokat tegyünk. Tehát itt ezt mindenképpen egyszerűsíteni kell. És egy utolsó megjegyzésem lenne még a Brexitről. Igazából azért foglalkozunk ezzel, mert nem akarjuk, hogy a Brexit káros hatással legyen a beruházásokra. És Hogyha megnézzük a gazdaságaink helyzetét, akkor ezek nagyon-nagyon össze vannak fonódva. És hogyha egy kormányzat támogatást ad valahova, akkor ez egész Európában érezheti a hatását. Amikor Nagy-Britannia elhagyja az Európai Uniót, Uniót, akkor az Európai Unió természetesen kevésbé lesz intenzív. De miután Nagy-Britannia elhagyta az Európai Uniót, ez viszont ez nem jelenti azt, hogy biztosak leszünk, hogy nem fog állami támogatást adni, és ez viszont az egyenlő feltételeket alááshatná. Éppen ezért az Európai Tanács márciusban már meghatározta, hogy milyen iránymutatók alapján alakuljanak a kapcsolataink, és ezekben az iránymutatókban a verseny és az állami támogatás nagyon nagy szerepet játszik. Igazából ez a jövőbeli kapcsolat tíz hónap múlva valóság lesz, és most a briteknek pedig mindenképpen dönteniük kell a kapcsolatainkról. A legfőbb kihívás az elkövetkezendő tárgyalások számára az, hogy elkerüljük a kemény határt Írországban. Számomra a leglényegesebb az az, hogy ne csak Írországra gondoljunk, ez nagyon lényeges önmagában is. De nem az egyetlen dolog Írország. Igazából a egységes belső piac határáról van szó, és az Európai Vámunióról. Tehát bármi legyen is a megoldás, az Európai Unió integritását tiszteletben kell tartania. És miért olyan fontos ez? Nem azért, mert önmagában a verseny fontos, hanem azért, mert a verseny minnyájunknak jobb lehetőségeket életet ad. Segít a üzleti életnek, segít a fogyasztóknak, támogatja a beruházást és támogatja az innovációt is. És éppen ezért hálás vagyok a szakbizottságuknak és minnyájuknak, hogy támogatják ezeket az elképzeléseket és a versenyt. És igenis érezhető hatásai lesznek annak is, hogy a nemzeti versenyhatóságokat erősítsük, hiszen az ő feladatuk az, hogy a nemzeti piacon védjék a fogyasztókat. Nagyon örülök ennek az együttműködésnek, és igenis érezhető hatásai vannak itt a parlament és a bizottság közötti együttműködésnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm a kedves szavait, köszönöm ezt a rendkívül érdekes beszámolót, hogy tájékoztatott minket arról, hogy mit is tesznek. Természetesen mindenben támogatjuk önöket, hiszen ez kiemelkedően fontos terület. Mivel a Google-t említette, megragadnám az alkalmat arra, hogy elmondjam, remélem ezzel a kérdéssel is foglalkoznak majd, mint verseny kérdéssel, ugyanis rendkívül csalódott voltam, amikor azt láttam, hogy nem tudom milyen oknál fogva a YouTube algoritmusa nagyon elfogult tanácsot, választ fogalmazott meg. Nagyon remélem, hogy a felelős illetékes hatóságok az Európai Unióban foglalkoznak majd ezzel, mert demokráciánk rendkívül ingatag lábakon áll, amennyiben az illetékesek nem felelősségteljesen alkalmazzák a szabályokat, és lehetővé teszik, hogy a weben különböző eltérő üzenetek jelenjenek meg. Mindezek után a kollégákhoz fordulok, Brian Hayes úr az első. Köszönöm, elnök úr! Biztos az, hogy üdvözlöm Önt ismételten az ECOM-ban, köszönöm az eddig végzett munkáját. Úgy gondolom, hogy a plenárison legalábbis mindenképpen elismertük ezt, Ön is ott volt, és erőfeszítését illetően hogy működjön az egységes belső piac, hogy meglegyenek a megoldások a piachoz való hozzáférés vonatkozásában, még akkor is, hogyha nehéz ez a tagállamok számára. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a versenypolitika terén erős legyen a bizottság, hogy mindenki számára egyanos elsőjeket biztosítsunk a piacon. És a Brexit miatt ez még fontosabb, ezt üdvözöljük, nem csak azért, hogy megegyezzenek az Egyesült Királysággal, hanem azért is, hogy fel legyen a megállapodás. Ugyanis ne legyen radikálisan más a helyzet, és bizonyára emlékszik, hogy a plenárison támogattam azt, hogy a bizottság és a versenyhatóságok között jobb legyen a kapcsolat. A kérdésem a következő. Egy jelenlegi nyomozáshoz kapcsolódik. 2017-ben indult el ez Írország kapcsán. Üdvözlöm ezt a nyomozást, és 2016-ban is láttuk már, hogy mi történt a biztosítás terén, 70%-ot ugrott, mindez egy egyáltalán nem felel meg a növekedésnek. Tudom, hogy beindították ezt a nyomozást, és ez az adathoz való ez kapcsolódik, a büntetőpontok, a jogosítványok vonatkozásában például, és hogy szigorítani akarják a verseny szempontjából a hozzáférést a piachoz. Tudom, hogy összetett ez a terület, és különböző forrásokra van szüksége ehhez, biztos vagyok benne az önök főigazgatósága részéről, de ön szerint eh, mikor válható az eredmény? Tudom, hogy Írországban nagyon sokan az önök munkájától függenek eh, transeurópai szinten ebben a témában. Nagyon köszönöm. Először is, hogy értékeli a munkánkat. Úgy gondolom, hasonlóképpen gondolkodunk, amikor aggódunk a határmenti kérdések miatt, illetve hogy kézzelfogható megoldásokat találjunk, amelyek tényleg a valós életben működnek az írek számára is, illetve az Európai Unió számára és az Egyesült Királyságban élő állampolgároknak is megfelelnek. Ezt nagyra értékeljük. Ami a gépjármű biztosítást illeti. 2017. július óta vizsgálunk ott mindent a helyszínen, nagyon sok anyag gyűlt össze azóta, és nagyon sok kiegészítő kérdést is megfogalmazott bennünk, ahogy végigolvastuk. Majd, ha végeztünk ezek elemzésével, dönthetünk a következő lépésekről. Ahogy ön is említette, ez nagyon fontos nagyon sok mindenki számára, aki gépjármű biztosítást akar kötni, úgyhogy nyilván szeretnénk, hogyha minél gyorsabban lezárulna ez a folyamat. Volna még egy kérdésem. Most el tud, valamilyen elképzelése van arról, hogy mégis mikor ez sokat segítene abban, hogy eldöntsük, hogy milyen jellegű ez a nyomozás. Válasz. Nagyon sajnálom, hogy határidőket nem tudok megadni, mert nem igazán tudjuk, hogy milyen jellegű lesz ez a nyomozás. És persze minden szabályt tiszteletbe kell tartanunk, ami az eljárást illeti. Úgyhogy nem szabad semmiféle következtetése jutnunk, mielőtt még a végkövetkeztetés meg nem születik, mindent megfelelő módon kell elemezni. Nos, nyilván mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a lehető leggyorsabban véget érjen. Köszönöm szépen, Pervons Beres. Köszönöm, biztos asszony. Nos, ami a meghallgatást illeti, nyilván érdeklődünk az önök által képviselt politiká iránt is, és a legutóbbi trialógus sikeréhez nyilván hozzájárultak, mert magasra tették a lécet, nem csak itt, más három oldal egyeztetések során is. De hétfőn nyilván nem mindig a legjobb választás a kollégákat illetően, hogy jelen is legyenek. Egy olyan témában szeretnék önhöz kérdést intézni, nyilván várja ezt, a McDonald's témájában. Nem sokat mondott ezzel kapcsolatban, pedig itt nap mint nap a szakszervezeti koalícióval, akik mobilizálták magukat ebben a témában, újabb és újabb aspektusaira látunk rá erre, ennek a kérdésnek. Tisztességtelen verseny derült ki ilyen-olyan formában, de ugye ez, ami szociális dömping formát illeti, mit tud erről mondani? A bankágazatról nem beszélt. A közelmúltban megfelelő fúziók, beszerzések témájában fordultak-e önhöz ebben a témában. Mi történik ebben az ágazatban? Mert az az érzésünk, hogy újfajta átszervezés folyik, és aztán a harmadik kérdésemben talán lehetősége lesz egy szakmai jellegű megközelítésből kilépni a platformokra szeretnék utalni. Az önök joghatósága olyan jogszabályokat javasolt, amely most, foly, most ö, van vizsgálat alatt. Ezek segítségével azon túl, hogy bizonyos területekre szeretnénk kitérni, témákat felölelni, két kérdése kitérhetünk, ami minket aggaszt. Az egyik a magánélet tiszteletben tartása ezen platformok vonatkozásában, másrészt pedig ezen platformok felhasználása hamis hírek terjesztésére. Ez ugye elnökünket pillanatnyilag rendkívül módon foglalkoztatja. Köszönöm. first of all, uh, uh, Nos, ami a trialógusokat illeti, ön is tudja, hogy uh, ebben a mandátumban egy jogalkotási javaslat jutott rám, és ebből a legtöbbet akartam kihozni, és magam is részt vettem az összes trialóguson, ahol csak tudtam, anélkül, hogy más üléseket halasztanánk. Nyilván a döntés előtt már ez elő, kellőképpen előkészült állapotban volt a parlament és a tanács jól működtek. Ami a McDonald's ügyet illeti, ahogy arról már beszéltünk, ez jelent bizonyos kihívást számunkra, és ezért is tart még az ügy, ahogy önök is láthatták, elég alaposan akarjuk körüljárni ezeket az adóügyeket. Legutóbb arról volt szó, hogy mikor tudunk útmutatást adni. Ahhoz, hogy útmutatást adjunk, ahhoz persze kell egy bizonyos ügyszám, esetszám. Még szükség van néhányra, ezek egyike lesz a McDonald's. De nem tudok most e, semmifajta menetrendet felvázolni. Ami a bank ágazatot illeti, én nem gondolom, hogy a bank átalakítás, restrukturálás az a leg sürgősebb, vagy leg, legnehezebb dolog. E, konkrétan volt szó a két olasz bankról, de itt igazándiból fontosabb az, hogy az egész ágazat működjön. A fintek ugye új fizetési módokat jelent, új bankolási módokat jelent, és ez maga fogja rákényszeríti a bankokat arra, hogy átszervezzék magukat. Én úgy látom, noha a tények még nem állnak teljesen rendelkezésre. A bank ágazat az sokkal jobb állapotban van most, mint néhány évvel ezelőtt. Ez nem jelenti azt, hogy egy vagy két bank nem mehet esetleg tönkre a közeljövőben, de a bankágazat összességében jobb állapotban van. Tehát mindannyian egy jobb tőképiacot szeretnénk létrehozni azért, hogy a vállalkozók, vállalkozások tőkepiacon férjenek hitelhez, és nem mindig a bankokhoz kelljen menniük. Ami a platformokat illeti, ez egy olyan dolog, ami engem és a kollégákat már egy ideje aggaszt és foglalkoztat. Tudjuk, hogy minden ágazatban különböző platformok alakulnak ki. Gabriel kollega és társa nem egy, hanem két nyilvános konzultációt is tartottak már ebben az ügyben. Én a magam részéről örülök annak a javaslatnak, amit benyújtottunk. Az alapvető dolog az az, hogy ebből a két nyilvános konzultációból az jött vissza, az jött le nekünk, hogy a, hogy a vállalkozások arra panaszkodnak, hogy nincs elég kliens, nincs elég forgalom. A Business to Platform javaslat ezzel kíván foglalkozni. Jogunk van tudni, hogy mi történik, miért történik, és kihez kell fordulni, hogy változzanak a dolgok. Bizonyos szempontból paradoxon az, hogy ehhez jogszabályra van szükség, ami alapvetően mégiscsak egy üzleti gyakorlat lenne, de újra és újra ezt kapjuk, ez, ez jön át hozzánk üzenetként, hogy nem tudják a vállalkozások kihez kell fordulni, és ezzel csökken a forgalom. E, a, az observatória megfigyelő központ, ez megint csak arra jó, hogy egy gyorsabb fellépést elérjünk ebben a platformügyben, és ki tudjuk egyensúlyozni azt, hogy olyan rendeletet hozzunk, egyfelől ugye ne hozzunk olyan rendeletet, amelynek nem tudjuk a hatását, tehát túlszabályozunk, másik veszély pedig az, hogy nem szabályozunk annyit sem, mint amennyit kellene. Én azt remélem, hogy a parlament segít majd nekünk megtalálni ezt a középutat, és ezt a javaslatot a lehetőleg hamarabb felkarolja. Ami a fake news illetve a magánélethez való jogot illeti, nem hozzám tartozik ugyan, de én magam is fontosnak tartom a magánélethez való jog, azt egymásnak biztosítjuk. Aki azt hiszi, hogy nincs rejtegetni valója, az valószínűleg csak nem gondolta át eléggé alaposan a saját életét, mert nyilván mindenkinek vannak olyan dolgai, amit nem akar kiteregetni. A magánélethez való jog véd minket olyan esetekben, mint mondjuk egy betegség vagy egy vállás. Ez a parlament itt előremutatóan járt el, és a, ezért tudtak életbe lépni a múlt hónapban a szabályok. A kérdés az, hogy mennyire tudjuk betartatni ezeket a szabályokat azért, hogy a polgárok is megértsék, hogyan működnek ezek a szabályok. A következő nagy feladat az az, hogy ténylegesen most már valahogy átjuttassuk az üzenetet az emberekhez, hogy ők vannak a vezető ülésben. Ami a, az álhíreket illeti, a fake news-t illeti, ezzel kapcsolatban is érdemes leülni, gondolkozni. Nincsenek rövid utak. A a fake news elleni legjobb ellenszer az a jól informált és a közélethez kapcsolódó polgár. Át kell gondolni, hogy egy hír, amivel találkozunk, az egyáltalán lehet-e igaz, vagy adott esetben nagy valószínűséggel fake news. Köszönöm. Még mindig várom a választ a tweetben feltett kérdésre, hogy miért kaptam én ajánlást, miért kaptam én videóajánlatokat. Thank you, Chair. Orvalc úr következik. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, elnézést kérek, hogy kicsit eh, késtem. a háború utáni Európában a monopóliumok és oligopóliumok elleni harc nagyon fontos volt. Konrad Adenauer első programjában is szerepelt, ez szinte első pontként. Ön beszélt a platformokról, a digitális technológiáról. Van egy sor nagy nemzetközi monopólium vagy oligopólium. Itt eh, a mi tax különbizottságunk egyik feladata az, hogy gatyába rázza a dolgokat, és azt látjuk, hogy egyes európai kormányok eh, gyakorlatilag egy ágyban vannak ezekkel a nagy multikkal. Tehát eh, nem könnyű megoldást találni, olyan megoldást találni, amire a pénzügyminiszterek majd örömmel és egyöntetően reagálnának. A, az oligopóliumok és monopóliumok megadóztatása nem lehetne mégis egy előrevezető út. Egyrészt ez adna nekünk egy saját erőforrás, saját bevételt itt az Európai Unióban. És Lehet, hogy ennek lehetnének esetleges jogi problémái, de ön már számos jogi problémával megbirkózott, tehát lehet, hogy itt is lenne megoldás. Ön említette a beszédében, és korábban is az állami támogatás kérdését. Oligarcháknak állampolgárságot eladni, amit Európa jó néhány országa csinál, az nem számíthatna mégis illegális állami támogatásnak? On, on the last uh, question. Ami az utolsó kérdését illeti, azt gondolom, hogy nem. Itt uh, a, az állami támogatási szabályok erre nem tudnak kiterjedni. Ami az állampolgárságok árusítását illeti, arról persze meg lehet a magunk véleménye, de állami támogatási szabályokkal nem tudunk ez ellen fellépni. Ami a monopóliumok megadóztatását illeti, az az, hogy egy jó működő adórendszernek meg kellene tudnia adóztatni a monopóliumnak a, a jövedelmét. Én természetesen tudok Pierre Moszkovici úr két javaslatáról, amelyek egyike a digitális cégek megadóztatásával foglalkozik. Én is úgy gondolom, hogy frissítenünk kell a tudásunkat arról, hogy a vállalatok megadóztatásának mik bizonyos alapgondolatai, alapkoncepciói. Ugye az egyik az, hogy hogyan teremtődik az érték, illetve hogy hogyan kell értelmezni a letelepedés helyét mert ezek a vállalkozások, amelyekről itt szó van, ezek a vállalkozások nem kutatással csinálnak értéket, hanem gyakorlatilag értéket teremtenek a klienseik viselkedéséből, például abból, hogy egy Google keresést végeznek az emberek. És mi az, ami a megadóztatható jelenlét, mert Ugye a probléma az, hogy gyakorlatilag ezeknek a cégeknek le se kell telepedniük ahhoz, hogy már is profitot termelhessenek, és ugye a tanácsra tartozik, és egyhangú döntés szükséges hozzá, de az biztos, hogy ezeket a, az alapvető koncepciókat át kell gondolni a vállalati adóztatás témakörében, mert különben a jóléti állam finansz, finanszírozása is megkérdőjeleződik. Amikor alaposan megvizsgálunk mondjuk egy vállalat egyesülési esetet, még a sokkal hagyományosabb ágazatokban is, akkor azt látjuk, hogy a termékek eladása az, és az after sale az digitális. Az is adat felhasználás. Van annak a cégnek is egy digitális vonatkozása, és ott is teremtődik érték. Ez lenne tehát az a sürgős vita, amit le kell folytatni, hogy hogyan lehet a megadóztatni az értékteremtést akkor, amikor digitálisak a cégek. A digitális cégek 9-10 százalék tényleges adót fizetnek, míg más vállalkozások 23-24 százalék tényleges adót fizetnek. És ez nem tisztességes verseny. Holott az kéne, hogy legyen. Tehát teljes mértékben egyetértek önnel, amikor ezt mondta. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Marco Valli. Sí, grazie, presidente. Köszönöm, elnök úr. Három kérdésem lenne a biztos asszonynak. Az első. Az IBOR adók manipulációjáról szólna Ugye már született egy döntés a bizottság részéről, azonban szeretném arra kérni, hogy ami az állampolgárokat illeti, most már hozzák nyilvánosságra, ha még csak előzetes döntésről van is szó, amely 2016. decemberében született. Mert az állampolgárok ugye várják ezt az eredményt arról a manipulációról, amely a nagy bankok részéről volt tapasztalható. Aztán, ami a sajtót illeti, indiszkrét fellépést tapasztaltak ezzel kapcsolatban, illetve a nyugdíj információk terén. Gyakorlatilag egy milliárdokat érő piacrészesedésről van szó. Aztán volt egy olyan jellegű projekt is, amely kísérleti stádiumban volt, úgyhogy szeretnénk erről is tudni. Aztán végül azt szeretném tudni, hogy a versenyfőigazgatóság foglalkozik-e a verseny torzulással, főleg arra gondolok, che in Italia abbiamo eh, diversi pacchetti di NPL. amely Olaszországban különböző csomagok formájában létezik, és szeretnénk tudni, hogy ez a helyzet hogyan néz ki. Főleg a központi bankról van szó, illetve a nem megfelelően teljesítő hitelekről. Ugyanis, hogyha piaci értéken akarunk értékesíteni, de egyre csökkenőek az árak, akkor olyan he- helyzetbe kerülünk, hogy a konkurencia, a verseny egyáltalán nem ösztönzött. Úgyhogy szeretnék tudni arról valamit, hogy a, bizot- a bizottság ezen a téren mit tárt fel. Köszönöm. Köszönöm szépen igenis publikáltuk ezeket a döntéseket, mint ahogy az összes többit publikáltuk. Néha késések vannak, igen, főleg akkor, hogyha a partnerek azt mondják, hogy nagyon sok bizalmas információ van a döntésben, és akkor itt igazából megy a vita, hogy akkor mi maradhat bent, mit vegyünk ki, és nagyon fontos az, hogy megfelelő módon értsük azt, hogy igazából miről is van szó. Azért is, ahogy említette, lehetnek eh, igazából magánélegű károkról is kérdések a bíróságok előtt, és akkor ezekre is megfelelő módon kell bánni. Tehát ez a célkitűzésünk, és ez minden döntésre vonatkozik, eh, mi, és eh, úgy lesznek publikus a döntések, ahogy ezek a dolgok lezajlanak, és ez néha időbe kerül. Itt a BlackRock tekintetében megkérdeztük a bizottságot, nem tudom. Igazából nem az én tárcámhoz tartozik, hogy a pán-európai nyugdíjakkal foglalkozzak, de vannak bizonyos részekről kritikák is, de nem tudom pontosan, hogy mi volt a kapcsolat a BlackRock és a kollégáim között ebben a tekintetben. Az utolsó kérdés az MPL tekintetében egy izgalmas dolog, hogyha ilyeneket árusítunk, az az, hogy kapjunk piaci árat. És a piaci ár pedig elég gyakran alacsonyabb, mint a könyvérték. Ez pedig azt jelenti, hogy itt meg kell adni azokat a províziókat, amelyeket meg lehet tenni. Tehát itt egy, ez a nem teljesítő hitelek tekintetében van egy másodlagos piac is. És nem túl könnyű. És a szekonder piac mondjuk 20 eurocentet ad, igazából egy euró helyett, és 30 ér el tud adni, akkor az igazából siker. De hogyha igazából 100 helyett 20 ér kell eladni, az nem. Tehát ez a nem teljesítő hitelek állományának a piaca. És a legutóbbi döntések tekintetében itt igazából fizető képességi segítségek, hogy a bankok a piacra visszajussanak, ez egy fontos dolog. Hiszen bankok ne legyenek mesterségesen a piacon, és versenyezzenek olyan bankokkal, amelyek természetes teljesítményük alapján van. Tehát itt nagyon fontos az, hogy ezeket a bankokat kihozzuk a piacról, és nagyon fontos az, hogy a nem teljesítő hiteleket is megfelelő módon kezeljük. Tehát ennek a dolognak még nem járt le az ideje, de szerintem a helyzet most jelentősen jobb, mint néhány évvel korábban. Még akkor is, hogyha látjuk az össz-európai képet, Dombrovskis kollégám tárcájához tartozik, ez is nem hozzám, de javul a kép. Javul az összkép, és ez mindenképpen teher az európai gazdaság számára, hogy ennyi nem teljesítő hitel van a pénzpiacon. És az intézkedések a legutóbbi időkben segítettek, és igazából a szekunder, a másodlagos piac is segített. Köszönöm szépen, Barbara Kappel, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos asszony, hogy eljött a szakbizottságunkba. Én eh, egy nagyon konkrét ipari területre szeretném a figyelmét irányítani. A Google-t már konkrétan is említette, és nekem feltűnt, hogy a vita során a szerzői jogokról szóló vitában a digitális zeneszolgáltatások jutottak az eszembe. Feltűnt a vita során, és itt a szerzői jogdíjról szóló irányelv tekintetében, hogy nagyon nagy az eltérés, tehát nagyon nagy az érték különbség bizonyos zenei szolgáltatók részéről, tehát e, ilyen zene platformok között, illetve azon jogdíjak között, amelyeket eh, eljuttatnak az előadókhoz. Itt eh, igazából egy érték szakadék van, és ott van például a YouTube, ez egy olyan vállalat, amely igazából a videó sugárzás piacának 46%-át uralja, és óriási mértékű felhasználja. van. 600 millió nézője van, és több száz milliárd bevétele. Itt a szerzői jogdíjak biztos kikötője, visszaélés tárgyát képzi, hiszen igazából nem jutnak vissza azok a szerzői jogdíjak a művészekhez, amelyekből itt lecsípnek elég sokat. Tehát például a Spotify nak sokkal több jogdíjat kell visszafizetni a művészeknek. Nem tudom, el tudja képzelni, hogy ebben az esetben, tehát a zene megosztó platformnak tekintetében, mondjuk a YouTube tekintetében egy kicsit vizsgálódnak, mint az ön által említett konkrét esetben? De. Igen, az érvelése a bizottság vitájával összecseng, nem feltétlenül én, de kollégám megpróbál valamit tenni, hogy ezt az értékszakadékot áthitaljuk. És nagyon fontos az, hogy a tartalmak úgy kerüljenek a felhasználóhoz, hogy ne sérüljenek a művészek jogai. És nagyon fontos az, hogy a tartalmak mellett milyen reklámok jelennek meg. Tehát ugyanezt az érvet használtunk, tehát hogy amikor valamilyen reklám van, akkor ez a reklám függjön össze valamennyire a tartalommal. És akkor így a reklám bevételből is lehetne jogdíjat generálni. Tehát az biztos, hogy többet kell eljuttatni az alkotókhoz, a művészekhez, hiszen így mindenki jó, rosszul jár és így jobban kézben tudnánk tartani ezt az értékkiesést. Igazából itt van egy fúzió vizsgálat, és ez pedig, amikor az Apple a Shazamot átvette. A Shazam egy zene felismerő szolgáltatás, amely lehetővé teszi azt, hogy egy dallam alapján megtudjuk a szerzőt és a dal címét. És most azzal vizsgálunk, azon vizsgálódunk, hogy igazából a Shazam átvétele, illetve átvételi szándéka az Apple részéről megfelelő módon zajlik-e. És hogy igazából ne az Apple profitáljon itt mondjuk a Spotify kárára. Tehát még nincsenek meg a végleges eredmények, de az biztos, hogy Ez a Shazam nem olyan nagy üzlet, de nagyon lényeges az, hogy adatokat juttatnak át, és mindenképpen több ismeretet szeretnénk szerezni innen. Reméljük, hogy nem sokára lezerül a vizsgálat, és akkor természetesen hozzáférhetővé vesz, válnak az információk. Köszönöm szépen. Werner Langen. Köszönöm. Biztos asszony. Három kérdésem lenne. Az egyik a versenyjog és az európai piaci vezetés közötti egyensúly helyreállítása. Ez igazából a piacok elhatárolódásának volt a következménye, de ez sok helyen jelentkezik most Kínában, az Egyesült Államokban, és pedig, hogy az európai vállalatoknak óriási problémáik vannak számos ágazatban ezekben az országokban. A bizottság több fúziót engedélyezett a 89-es rendelet alapján, más nem, például a londoni tőzsde, vagy a London Stock Exchange, hogy átvegye a német tőzsde, másokat például engedélyezett, hogy a Bayerát vagy a -t. A kérdésem pedig az, hogy eh, mennyiben lát megoldást politikailag eh, motivált esetben, mint a Siemens Alstom esetében, itt a vasút vasúti vagonok tekintetében. Ez egy nagyon fontos téma, hiszen igazából a piaci vezető majdnem még egyszer akkora, és a nemzetközi konkurencia például kínai oldalról őrült mértékben növekszik. A második kérdésem pedig azzal függ össze, az előbb említette, hogy jönnek a kis új versenytársak, amelyek csatlakoznak a Google, Amazonhoz, vagy hogy ezek meg akarják őket vásárolni. Három éve azt mondta, hogy a Facebooknak még nincs piaci értéke, a WhatsAppnek sem, éppen azért nem témája a versenypolitikának. Időközben ez a két felvásárlás óriási mértékben erősítette ennek a két internet óriásnak a pozícióját és igazából önök nem reagáltak. Én ezt nem tartom korrektnek. A harmadik kérdésem pedig meddig, mennyire mutatkozik meg az európai és a nemzeti felügyelő szervek közötti együttműködés javulása. Ez az elmúlt években fontos téma volt. Köszönöm szépen! Igen. Először is, ami az összeolvadásokat illeti. Azt hiszem, az elmúlt tíz év során a bizottsági szolgálatok kb. 3000 ilyen esettel foglalkoztak. Ezek 60, 6 százaléka körülbelül. Különböző orvoslattal végződött a versenykérdésekben, és talán csak egy maroknyit tiltottak be csak azért, hogy helyes számokról beszéljünk, mert nyilván nagyon sok ilyen összeolvadásnál kell vizsgálnunk bizonyos kérdéseket, csak a számokat akartam pontosítani. Ami a Siemens aztam kérdését illeti. Nyilvánvalóan, ami a gördülő állományt illeti, és a jelzést, ez rendkívül fontos, mert biztonsági kérdésről van szó itt az utóbbi esetében. Ha a jelzések nem működnek, nem vagyunk biztonságban. Úgyhogy nyilván nagyon-nagyon meg fogjuk vizsgálni ezt az összeolvadást. mert úgy gondoljuk, ez minden európai állampolgár számára fontos, hogy működjön. Ahogy a bevezetőmben is elmondtam, mindannyian amellett vagyunk, hogy nőhessenek az európai vállalkozások és természetesen a teljes képre szükségünk van ehhez, beleértve azt is, hogy Kína milyen nyomást gyakorol verseny szempontból rájuk, hogy a kínai ö, hogyan befolyásolják a globális, illetve az európai piacot, és szeretnénk a teljes képről elképzelést alkotni. Június 8-án tájékoztattuk a Simons, és még mindig kicsit korai bármit is mondani ezzel kapcsolatban, mert folyik a nyomozás Azonban nekünk kell mindent megtenni annak érdekében, hogy ebben az esetben is, mint más esetekben is, ne az európaiak szenvedjenek a versenytől, illetve a magasabb áraktól. Ez azt is jelenti, hogy ha, és ugye ha arról van szó, valamilyen gondot jelent verseny szempontból ez az összeolvadás, akkor a feleknek kell valamilyen megoldást javasolnia, nem nekünk kell rájuk kényszeríteni. Mi csak elemezzük a helyzetet, megnézzük, hogy vannak-e átfedések, vagy magas kockázattal járó kérdések, és aztán persze a kormányokon múlik, hogyha jelzőrendszereket vesznek, vagy gördülőállományt, és ez problémás, akkor az érintetteknek kell megoldást találniuk de hogy aztán mi lesz a vége, ennek még kicsit korai ezt mondani. Aztán WhatsApp. Amikor a Facebook megvásárolta a WhatsAppot, még egy kis cég volt. A bizottság csak azért vizsgálta meg, mert az Egyesült Királyság illetékesei erre kértek minket. Azonban pontosan az adatokat vizsgáltuk például, amikor a Facebook a WhatsApp adatokhoz hozzáfért, még akkor is, hogyha akkoriban nem tudták, vagy nem volt arra lehetőség, hogy összeolvaszták ezeket az adatokat. És nagyon jó volt a Facebook számára, hogy elemeztük a helyzetet, mert végül is az derült ki, hogyha össze is lehetett volna vonni az adatokat, nem lehetett ezt megtenni. Ez csak az ellenőrzés után derült ki, a különböző feltételek nyilvánosságra hozatala után, hogy lehetséges az adatok összeolvasztása. Úgyhogy itt nem annyira a WhatsApp beszerzése, megszerzése volt a probléma, hanem az, hogy teljes körű információt biztosítottak el bizottság számára. És persze nyilván tudják, meg kell büntetnünk őket, 110 millió euróra. De ez csak az elemzést után derült ki, akkoriban nem volt semmiféle verseny probléma. Aztán korai lenne még az egyes nemzeti versenyhatóságok hatásköréről beszélni. A politikai megállapodás ugyan megszületett már, de a jogi munka még hátra van, a kompromisszumok keresése, és persze itt van a parlament feladata is. De az európai versenyhálózatban a kollégáktól azt hallottam, hogy mindenki nagyon várja az új eszközöket a nyomozás érdekében, illetve hogy függetlenebbek lehessenek, hogy a munkájukat elvégezhessék, és természetesen arra is, hogyha szükség van erre, akkor megfelelő szintű és elrettentő büntetéseket szabhassanak ki. Köszönöm szépen, Szanyi Tibor parancsoljon. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Uh, I'm also... Köszönöm, tisztelt elnök úr. Én is nagyon örülök, hogy itt láthatom önt, biztos asszony, és hogy rendelkezésünkre áll a kérdések megválaszolására. Engedjék meg, hogy egy olyan területre térjek ki, amely aggaszt minket, és amely a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatos, különös tekintettel egy bizonyos összetevőjével, ha van ilyen. Ha jól értettem, a kereskedelmi kérdések egy kicsit a kompetenciáján kívül esnek, Azonban, ami az európai versenyképességet illeti, ezt rendkívüli módon befolyásolja befolyásolják ezek a nemzetközi megállapodások. Konkrétan az Amerikával kapcsolatos aggályokra kérdeznék rá, de mielőtt még ezt megtenném, annyit említenék meg, hogy egyre aggasztóbb a mezőgazdasági termelők körében A közelmúltban nemzetközi szinte megkötött kereskedelmi megállapodások mértéke. Mert ami a szociális normákat illeti, vagy a környezetvédelmi, vagy az ökológiai normákat illeti, partnereink nem igazán megfelelő mértékben tartják tiszteletbe őket. Az Egyesült Királyság vonatkozásában ö, vizsgáljuk őket, de esetleg a többi esetében nem. Aztán ott van az Egyesült Államokkal kapcsolatos kereskedelmi háború. Üdvözlöm azt a tényt, hogy a bizottság megfogalmazta készségét, hogy az európai ipart védeni kívánja, hogy működjön a globális ö, ö, szinten, de a kérdésem, kérdésem az, hogy az európai érdekeket milyen konkrét intézkedésekkel kívánják megvédeni. Köszönöm. Thank you. Um... Köszönöm. Fontos, hogyha van az embereknek egy eh, aggodalma, akkor mi is ott legyünk, hogy átláthatóvá tegyük, hogy elmagyarázzuk, hogy mi a tartalma egy kereskedelmi alkúnak, megállapodásnak. Cecilia Malmström és Hogan biztos, akik a konkrét tárgyalást csinálják, ők, ők fontos, hogy tudják, hogy és elérjék azt, hogy a mi standardjainkat betartják, és hogy más nem jöhet be Európába. A kereskedelmi megállapodások potenciáljáról is érdemes tudni az embereknek. És tudom, hogy Cecilia és Phil mindketten fontosnak tartják azt, hogy ne féljenek az emberek attól, hogy mondjuk egy kereskedelmi megállapodás eh, rossz lesz a számukra. Mert azt gondolom, hogy eh, egy kereskedelmi megállapodás, vagy a kereskedelmi megállapodások azok a nemzetközi kilátások közül mégiscsak a pozitívabbak közé tartoznak. Gyakorlatilag a szabad kereskedelem régi koncepciója az háttérbe szorul. Mi nem követni akarunk, hanem irányítani, illetve alakítani a kereskedelem alakulását az, hogy tárgyalásokkal mégis össze lehet hozni országokat, Szingapúr, Japán, Kanada az utóbbi időszakban, Mexikó, vagy a dél-amerikai országok, a, és most nyílnak a tárgyalások Új-Zélandal és Ausztráliával, mindez azt mutatja, hogy Európának megvan az az ereje, hogy összehozza a világot, nem a régi típusú szabadkereskedelem mesdjéjén, hanem egy újabb, nyitottabb valami mentén. Ez természetesen kontrasztban áll azzal, ami Amerikában történik, eh, ahol is eh, ugye vámokat vetettek ki európai, az európai alumíniumra és acélra. Eh, Katainen és Malmström biztosok eh, igen keményen dolgoznak azon, hogy megfelelő válaszlépést eh, találjanak, hiszen végül is bekövetkezett, amitől tartani lehetett. Eh, három különböző lépés lehet, ugye a WTO-hoz lehet fordulni, mi hiszünk ebben a többoldalú jogi keretben, emellett lehet eh, ellensúlyozó intézkedéseket hozni arra a termékkörre, amelyet az amerikaiak lépése is érint, illetve van még a safeguard lehetőség. Nyilván eh, ebből kettő teljes bizottsági támogatással rendelkezik, és egyébként a tanácsnak is támogatnia kell ezt, eh, mert eh, az ilyen amerikai vámok problémája az, hogy illetve az kell, hogy legyen a következménye, hogy a világ azt lássa, hogy összefognak az európai országok az erőnk abból származik, hogy össze tudunk fogni, és támogatjuk azokat a lépéseket, amelyek, eh, amelyek jónak ígérkeznek, illetve megállítani azt, ami nem. Köszönöm. Mihály a következő. It was obviously a little mistake in putting my name. Köszönöm. Németül szeretném feltenni a kérdésemet. Tavaly, Strasz, ö, bocsánat, múlt héten Strasbourgban a versenyügyi munkacsoportban volt egy nagyon érdekes előadás. Frederik Cseni az OECD részéről tartotta, és a verseny területén dolgozik, és utalt egy pontra, amely véleményem szerint nincs itt. Ez például az árképzés, az árképzés befolyásolása adatbankok által. Az egész versenyjogban és számos egyéb területen is az a helyzet, hogy van egy mikrogazdasági képünk, hogy van egy kereslet és egy kínálat, és ezek valahol találkoznak, és kialakul egy ár. Tehát aki a piacra lép, ugyanazt az árat kapja, és a katalógusban pedig szerepelnek az árak, és mindenki ugyanazt kapja. Az adatbankos online vásárlásnál ez már nem így van. És igazából a piacok piac képz, piacok árképzésére ennek kihatása van, hiszen akinek több adata van, sokkal inkább képes arra, hogy egyénileg alakítson árakat. Tehát, hogy ki mennyit tud mondjuk egy áruért fizetni, és ez totálisan megváltoztatja az eddigi árképzési szokásainkat. Ez totálisan megváltoztatja a piacokról alkotott elképzelésünket, árképzési monopóliumok jöhetnek létre. Az OECD kicsit utána járt, és már be is tudott valamit mutatni, hogy hogyan alakulhatnak ki monopóliumok, hogy mi zajlik európai szinten, hogy a bizottság mennyire figyel erre a dologra. Szeretném megkérdezni, hogy kell erre ön szerint reagálni? Hogyan érhetjük el, hogy valamennyire egyenlőek legyenek a viszonyok, hiszen itt az, hogy adatokkal rendelkeznek, itt az árképzők azt jelenti, hogy más hogy egyesek olcsóbb, mások pedig drágább árakat kapnak. Másik kérdésem a digitális területre vonatkozik. A legutolsó verseny helyzeti jelentésben is írják, hogy többséget kapott a Bayer, tehát hogy a Bayer átvette a Monsantót, mert hogy a Bayer igazából jobban figyelembe veszi az ökológiát, és éppen ezért megengedték. De demokrácia politikailag érdekesnek tartom a dolgot, és nagyon érdekes például a közvélemény szerepeit. Tehát, hogyha fúziókról beszélünk, akkor a jövőben nem csak a piac működése lesz fontos, hanem az is nagyon jó, hogy megnézzük a Facebook, Google szerepét, hogy milyen nyomást gyakorolnak a piacra, hogy esetleg a piac összeomolhat az ilyen internetes óriások miatt. Éppen ezért nagyon fontos a nyilvánosság, a közvélemény bekapcsolása, hogy megmaradjon a demokratikus véleményképzés, és ne csak a tiszta piac és verseny uralkodjon. Hogy tudja elképzelni, hogyha a legközelebbi verseny jelentésről beszélnek, akkor ez hogyan kapjon nagyobb szerepet? Mindenek előtt üdvözlöm a következő jelentés tevőnk nevében is. Örülök, hogy együttműködhetünk majd a jövőben. Köszönöm, hogy szóvá tette Jenit, illetve amit Jenny mondott, hiszen az OECD munkája roppant fontos. Alapvető jelentőséggel bír a mi munkánkra is. Nagyon alapos, nagyon minőségi munkát végeznek. Éppen ezért szerintem ez egy nagyon fontos inspiráció a mi munkánk számára is. Egy jó dolog a legutóbbi botrányok után az, hogy ez a fikció, hogy vannak ingyenes szolgáltatások, totálisan csődöt mondott valaki vagy adattal fizet, valaki vagy pénzzel fizet. És eléggé sokan hajlandóak inkább pénzzel fizetni, és nem az adataikkal. Úgy gondolom, hogy a Washington Post-ban volt egy ilyen hirdetés, ahol lehették, láthatóvá tették az adatok értékét. Tehát, hogy Igazából, hogyha valaki nem adta meg a teljes adatait, akkor csak részben jutott hozzá valamihez. Hogyha valaki megadta az összes adatát, akkor viszont sokkal többet tudott látni, és igazából, igazából hogyha 50 dollárt fizetett, akkor teljes hozzáférés kapott négy alkalommal, és nem reklámozott adatok nélkül. Tehát az adatok értéke eléggé magas. Lehet, lehet pénzzel fizetni, viszont nem jutunk olyan messze. Ez viszont az, hogy már megvan a választás, az már egy jó fejlődés, hiszen az emberek legalább tudják, hogy most mi történik velük. Előbbi szó volt arról, hogy a polgárok új jogai több ellenőrzést tesznek lehetővé hogy megnézzük, hogy ki nézi meg az adatainkat, mit akarnak az adatainkkal csinálni. Tehát, hogy most átvihetjük az adatokat az egyik szolgáltatótól egy másik szolgáltatóig. Ez is pozitív. Így több szolgáltatást, szolgáltatót generálhatunk. Amikor a monopóliumokról van szó, igazából nincsen az európai versenyokban monopólium tilalom mindenkit üdvözlünk, aki növekedni szeretne. De hogyha sikeres vagy, növekedsz, dominálsz a piacon, ezt monopóliumnak is lehetne hívni, de emiatt a verseny gyengül. Éppen ezért próbálunk odahatni, hogy a monopóliumok ne élhessenek vissza a hatalmukkal. Az a kötelességünk, hogy ezt csináljuk. Lényeg az, hogy vannak különféle üzleti modellek, értékteremtési lehetőségek, termelési, és ezek változnak, ezek a módok. Hiszen marginális költségek csökkennek, és igazából már lehet értékesíteni szinte nulla költségekkel, de ezek máshol jelentkeznek. Tehát ezek az új üzleti modellek vonatkoznak például azokra is, akiket név szerint megneveztem, és remélem, hogy érdekesnek találják majd. Január 17-én lesz egy konferencia, ezekkel a témákkal fog foglalkozni, és lesz egy végleges jelentés is, valamikor a jövő tavasszal. Tehát itt a Monsanto Bayer példája nem az egyetlen példa, számos ilyen fúzió volt, amely a versenyjogon kívül van. És itt biztonsági kérdések felmerülhetnek, a média pluralizmus kérdései felmerülhetnek, tehát számos téma felmerülhet, amikor van egy fúzió. Nagyon fontos az, hogy legyenek eszközeink a konkrét témákra. És az agro területen nagyon fontos az, hogy legyen egy keretünk itt az agrokemikáliák tekintetében. Hiszen Európa különleges hely, amikor ebben a szektorban tevékenykedünk, hiszen nagyon szigorúak vagyunk. És szerintem jobb kijelenteni, hogy szigorú szabályokat akarunk arról, hogy mit tehetsz és mit te tehetsz, mint hogy úgy alakítsuk a fúzió szabályainkat, hogy a környezetvédelemre is megfelelően figyeljenek, hiszen véleményem szerint igazából nagyon fontos a környezetünk védelme. Az utolsó kérdés, tehát igen, a közvélemény kérdése, hát ezt nagyon sok dimenzióból meg lehet közelíteni. Nagyon fontos az, hogy bizonyos tekintetben az állami támogatás képes arra, hogy alakítsa a közvéleményt. Tehát, hogyha például itt vannak a közszolgálati média esete, és így több médiához férünk hozzá, mint hogyha egyedül hagynak minket a Facebookkal. És így a közvélemény szerintem sokkal sokrétűbb lesz, sokkal árnyaltabb lesz, és remélhetőleg a realitáshoz közelibb is, mint hogyha nem lenne meg ez a lehetőség másrészt az illegális állami támogatás, a nem jogszerű, hogy bizonyos szereplők kapnak adókedvezményt, mások nem kapnak adókedvezményt, ez is alakítja a közvéleményt, és pedig eléggé negatív módon. Köszönöm. Thank you. Um, Gunnar Hockmark. Köszönöm szépen, Gunnar Hockmark következik, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót köszönet a beszámolóért. Két kérdésem van. Az egyik általánosabb jellegű kapcsolódva az eddig elhangzottakhoz. Ez pedig az összeolvadásokra vonatkozik, hogy hogyan tekintsünk ezekre, főleg amikor a kisebb tagállamokban nagy, talán globális szintű versenytársak vannak az összeolvadások esetén. Az előző biztosok legalábbis a helyi piacot vizsgálták, amelyek talán nem voltak elekendőek, amikor az európai piacról beszélünk, ahhoz, hogy európai szinten tartsuk a globális győzteseket. Mi a helyzet tehát ezzel kapcsolatban? Aztán a konkrétabb kérdésem a Gazpromra vonatkozik. Mert tudom, hogy a bizottság a Gazpromot arra kötelezte, hogy bizonyos kötelezettségeknek tegyen eleget, vagyis az európai törvények tartására Nem volt ö, pénzbüntetés. Ez a Qualcomm, az Apple, a Microsofthoz képest azért eléggé furcsa. Főleg, ha tudjuk azt, hogy a Gazprom a versenyre gondol. Pontosan úgy, ahogyan ön is mondta, és amit nem tehetünk lehetővé, mert a nagy cégek alássák a versenyt, nem átláthatóak, politikai nyomást gyakorolnak, stb. stb. De azt is tudjuk, politikai okoknál fogva, mi történt a Gazprommal, és ezt be is bizonyították. Örömmel hallom öntől, hogy az egyes eseteket hogyan hasonlítják össze, hogy ugyanazt a nyelvezetet használják. Ott volt például az északi áramlat esete. A bizottság véleménye az volt, hogy az energia vonatkozásában ez aláásná az európai helyzetet és a versenyt. Nos, ami az első kérdését illeti, hogy hogyan lehet felmérni a piaci helyzetet. Egyetértek. Nem elegendő a nemzeti piacok vizsgálata. Meg kell vizsgálnunk a valós piacokat. Minden egyes esetben felmérjük, tehát, hogy valaki van-e jelen, akihez a fogyasztók fordulhatnak. Mert ha új vállalkozások jelennek meg, ilyen esetben van verseny. Azt hiszem az elmúlt 5-10 év alatt azt tapasztaltuk, hogy körülbelül a piacok fele nemzeti, állami volt, a másik fele nem. Most úgy látjuk, hogy legalább 65%-a a piacoknak globális, vagy nem állami. Úgyhogy úgy látjuk, a világ egy legglobálisabb méretet ölt, és ezen a, ezen a szinten versenyeznek a cégek. Ez nagyon jól tükröződik piaci elemzéseinkben. És annak érdekében, hogy tényleg helyesek legyenek ezek, egy tanulmány is készült, hogy megvizsgálja az összeolvadás elemző készségünket, hogy tényleg aktuális módszereket alkalmaz-e. És Gyakorlatilag az derült ki, hogy amikor piaci elemzésről van szó, tényleg pontosan úgy járunk el, ahogy kell. Második kérdése, a Gazprom. Először is tiltakozó nyilatkozatot küldtünk nekik, amelyben megfogalmaztuk, hogy azt gondoltuk, hogy önök így jártak el, de ezt nem állítottuk. És aztán azért kötelezettségeket akartunk rájuk kényszeríteni, hogy jobb eredményt tudjunk felmutatni, mert itt nem arról van szó, sokkal többről, mint hogy tiszteletbe kell tartani az európai verseny szabályokat. Két aspektusról van szó. Az európai gázpiacon való integráció például. Aki gázt akar venni, tovább akarja adni. Mert fizetett érte, ezért el kell tudnia adni. Ez korábban nem így volt, mert voltak szerződéses megszorítások. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a gáz oda kerüljön, ahova akarjuk. Ha csak nem Uh... actually to deliver the gas where you want it delivered. That's the first good thing. Second good thing is that... Tehát mindenképpen kell vezeték, hogyha nem akarjuk valamibe becsomagolni a gázt. Aztán ott van Izland. A Gazprom a balti tengeri vidékre és Bulgáriába is kell, hogy szállítson, még akkor is, hogyha nekünk, mint vevőknek nincs olyan jellegű, olyan irányú gázvezetékünk. Ha egy balti ország nem rendelkezik hosszú távú szerződéssel, akkor lehet ez más is, egy lengyel vevő, akinek az a célja, hogy a balti tengeri vidékbe szállítsák a gázt, ne pedig Lengyelországba. Második dolog, ami az árakat illeti. Ugyanis nem tudunk rákényszeríteni árképző mechanizmusokat senkire sem, ha csak nem kötelezettségeket fogalmazunk meg. A Gazpromnak pozitív benchmarkkal kell felülvizsgálni az árakat. Ez azt jelenti, hogy mindennapos árakat kell vizsgálni a Németországban, illetve Hollandiában a piacon. Úgyhogy lehet, hogy az olajárakhoz viszonyul az ár, akkor is felül kell vizsgálni, hogyha a gázár lemegy. Ez pedig azt jelenti, hogy részletes szabálykönyvet kell követni a Gazpromnak, és hogyha ezt nem teszi, akkor pénzbüntetést szabunk ki, anélkül, hogy teljes nyomozást kellene végeznünk. Azt gondolom, ez jobb eredmény, mint amit másképp tudtunk volna felmutatni. Köszönöm szépen, de Ramon Hauregi. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm, hogy eljött ma hozzánk. Három kérdésem lenne önhöz. A bizottság költségvetési sora az operatív ki, költségek vonatkozásában az első. Azt hiszem, nem egészen értettem a célkitűzéseket, illetve hogy milyen konkrét pénzügyi programokat finanszíroznak ebből a költségvetési sorból, kik lesznek a kedvezményezettek, valami további információval tudna szolgálni erről az új javaslatról? Másodszorban aggaszt a bank koncentráció, főleg a határokon átnyúló területeken. Úgy látjuk, hogy Európa szerte egyes országokban koncentrálódnak a bankok. Ami pedig a fogyasztói bankolást illeti, nem tudom, hogy javul-e a piaci helyzet, főleg a határokon átnyúló esetekben. Attól tartok, hogy még nagyon messze vagyunk attól, amit szeretnénk ezen a területen. Végül a tisztességtelen verseny elleni harc a tagállamok közötti adó kérdésekben. Nem hiszem, hogy megfelelő előrelépés történt itt. Mit tettünk a LuxLeaks óta? A bizottság és a parlament is kezdeményezett azzal kapcsolatban, hogy koordináljuk az a határozatokat, de gyakorlatilag ez a tisztességtelen verseny nem hogy csökkenne, nő. Nagyon sok esetről beszélt. A kérdésem a következő. Van elegendő forrásunk, hogy ezen a területen megfelelően járjunk el? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Először is. Az első dolog, hogy külön sort különítettünk el a költségvetésben. Ez az első alkalom. Azért, mert az különböző informatikai eszközök egyre többet kell befektetnünk Például, hogyha például egy olyan ellenőrzése kerül sor, amit nem jelentettünk be, akkor meg kell találnunk olyan dolgokat is, amelyeket az emberek úgy gondoltak, hogy töröltek. Aztán 800 ezer darab dokumentum elkerülése érdekében megfelelő informatikai eszközre van szükségünk hogy egy megfelelő dossziét hozhassunk létre úgy, hogy megfelelő eljárást állíthassunk össze azokkal szemben, akikre, akikről úgy gondoltuk, hogy valamivel vádolni akarjuk őket. Ehhez informatikai eszközökre van szükség, például algoritmusokra. Az algoritmus önmagáért beszélhet és segíthet a munkában. Hogy ezt hogy tudjuk elérni? Úgy gondolom fontos, hogy nyomon kövessük a szükségleteket, és úgy megfelelő informatikai eszközök álljanak rendelkezésünkre különböző nyomozások lefolytatásához a piacon. Aztán arról is szó van itt, hogy bizonyítékot tudjunk gyűjteni. Mikor az egyes ágazatokat vizsgáljuk, fontos, hogy horizontális módon tehessük ezt, nagyon sokat tanultunk, amikor az elektronikai kereskedelemmel foglalkoztunk, meg az elektronikussal. És ez is hozzá fog járulni ahhoz. Végül, de nem utolsó sorban, nagyon fontos számunkra, hogy finanszírozni tudjuk a nemzeti versenyhatóságokkal való együttműködésünket. Nagyon sok a tervem az új hatályba lépő törvények kapcsán, és úgy gondolom, nagyon fontos, hogy közösen tudjuk alkalmazni a nemzeti szinten, illetve az európai szinten rendelkezésre álló eszközöket. Így erre lesz lehetőség. Bankkoncentráció. Az a helyzet, hogy a teljes képet nem ismerem. Úgyhogy talán majd írásban térnék arra vissza, hogy mivel rendelkezünk a határokon átnyúló koncentrációs kérdésekben. Úgy gondolom, Dombrovski kollega vizsgálja ezt részletesen, de nagyon szívesen továbbítom, amit tudok, hogyha érdeklődnek iránta. Persze a legfontosabb dolog az, hogy a piac működjön, és a fogyasztókat megfelelően ellássák. És hogy aztán a bankágazatban az újak újfajta módon finanszírozhassanak. Végül, de nem utolsó sorban, a tisztességtelen verseny elleni harc jogi keretek között. Úgy gondolom, még mindig folyik ez a munka, de hogy aztán sikere jártak, avagy sem, azt nem tudom. Most kezdődnek a meghallgatások például a Fiattal, a starbucks kapcsolatban. Majd meglátjuk, hogy hogy dönt a ö, bíróság. De ugyanakkor a tanácsban történt már jogalkotás, ami az átláthatósági kérdéseket illeti, az országonként jelentéseket, az adóhatóságok közötti szorosabb együttműködést. Itt szerintem fontos lépéseket tettünk előre. Azoknak is mondom, akik nem akarják ezt meghallani. A végrehajtás kulcsfontosságú megfelelő emberekbe kell befektetnünk, akik idegen nyelveket is beszélnek, és akik megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek, hogy ezeket az új eszközöket tudják használni, hogy ez tényleg be is következzen. Ez nagyon fontos, és remélem erre rá is koncentrálhatok majd, hogy amikor ez az új jogszabály életbe lép, akkor az adóhatóságok nemzetközi szinten is meg tudják ezt tenni, majd összefogva az egyes nemzeti hatóságok. Az egyik dolog, amit alábecsültünk, az az, hogy nagyon sok tagállam jogszabályt is vált. Ott van például Luxemburg. A fiat a kapcsolatos eset nem ismétlődhet meg. Ciprusra ugyanez igaz. Hollandiában megváltoztatták a törvényt a nagyvállalatokról, a szövetkezetekről, úgyhogy most már csak valós szövetkezetek kerülhetnek ide. Aztán ott vannak az írek eseti alapon vizsgáljuk tehát ezeket, aztán a tagállamok változtatják ugye a szabályokat, és nagyon fontos az EU szintű jogszabály, amely most fog hatályba lépni. Nagyon fontos a LuxLeaks követése is. Azt gondolom, a parlament nagyon fontos munkát végzett ebben a téren, ezen a téren, mert nagyon jókor lépett fel. Köszönöm szépen. Éva Majdan. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner, for your availability. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a biztos asszonynak, hogy eljött ide, és válaszol a kérdésekre. Az én kérdésem is a Gazprom kötelező kötelezettségeiről szólnak. Én bolgár vagyok, évek óta Bulgáriában nincs világosság azzal kapcsolatban, hogy mi is lesz a Gazprommal, illetve a déli áramlattal, tehát ezek a kötelező jellegű előírások, ezek szerintem mindenképpen előre visznek bennünket, hogy elérjük azt, hogy egy ilyen nagy cég az európai szabályok szerint játszom. Sokan azonban úgy vélik, hogy a Gazprom által elkövetett visszaéléseket nem büntették meg. Felmerül a kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha a Gazprom mégsem tartja be a szabályokat az elkövetkezendő években és hónapokban. Én tudom, hogy bírságot kaphatnak, de mit tehetünk annak érdekében, hogy betartsák a szabályokat? A bizottság vajon a Gazprom és az országok közti szerződések nyilvánosságra hozataláról gondolkodik-e. Köszönöm. Én úgy gondolom, azon kívül, amit már elmondtunk a Gazprom kötelezettségekkel kapcsolatban, hogy a déli áramlatért nem kérhetnek kártérítést, ami ugye nem történt meg. Ez egy fontos dolog, nagyon nagy pénz lenne ez, és ez komoly teher lenne Bulgáriában. Én ezt egy kiinduló pontnak látom. egy új szabálykönyvet akarunk kikényszeríteni, amelynek a célja az, hogy a Gazprom is részt vegyen az európai gázpiac kialakulásában. Ugye lesz egy monitoring trusty, akinek a feladata az, hogy figyeli, hogy betartják-e szabályokat, vagy sem. Alapvetően a Gazprom ügyfelei jelenthetik, hogyha szerintük valami probléma van. Eh, ahogy ön is utalt rá, valóban meg lehet bírságolni a Gazpromot, hogyha nem sikerül betartani a szabályokat. Ez a teljes forgalmuk 10%-át érheti el ez a bírság, globális forgalom 10%-át. És nagyon fontos, hogy nem kell most újra kinyomozni mindent. Tehát amennyiben a Gazprom nem követi a kötelező előírásokat, akkor különösebb további vizsgálat nélkül meg lehet bírságolni őket. És fontos az, hogy ez valóban így történjen, véget ér így a balti országok, illetve Bulgáriának az elszigeteltsége, ott is piaci árak lesznek, akkor is, hogyha a jelenlegi szerződésükben az olajárhoz van kötve a gázár, és e, nyilvánvalóan szó sem lehet arról, hogy a South Streamért e, kártérítést kelljen fizetni. Szanyi úr, tessék. Uh, Köszönöm szépen. Én a légitársaságokról szeretnék szólni, és ez az ágazat az egyik legversenyképesebb és legalapvetőbb ágazat az Európai Unióban. És az Európai Unió belső piaca a légiközlekedés számára óriási változásokkal járt az ágazaton belül nagyon sok nemzeti szabályt egységes európai szabályok váltottak le. És az Európai Unió biztonságosabbá, olcsóbbá tette a repülést, és sokkal több ember számára elérhetővé vált, mint bármikor korábban. De természetesen a munka még nem ért véget, és állandóan fáradoznunk kell azon, hogy az üzlet és az utasok számára tágítsuk az üzleti lehetőségeket. úgy volt, hogy 2035-ig az európai légi közlekedés 50%-os növekedést mutat majd, ami hihetetlen az első látásra, de a tisztességes verseny az európai légiközlekedési piac alapja. És pedig látjuk a teljes szolgáltatást nyújtó, akik igazából máshogy működnek, mint a fapadosok, és a különbség közöttük pedig néha azért riasztó. Tehát nézzük meg a Lufthansa-t, a Winget, az Air France-t, az Iberia és a Vueling Airlines között. Tehát ezek a kapcsolódások ronthatják-e a szolgáltatások minőségét? Vagy igazából hogyan hatnak ki ezek az összefonódások a munkavállalói jogokra? Tehát itt a versenypolitikai szempontból szeretnék meg rákérdezni, hogy a bizottság hogyan tudja garantálni, hogy igazából ezek a tulajdonosi összefonódások a nagy légitársaságok és a fapadosok között ne vezessenek torzításokhoz. Köszönöm. That, that is indeed a very interesting question. Köszönöm, ez egy nagyon érdekes kérdés mert itt igazándiból eddig arról volt szó, hogy hogyan lehet a légitárságokat szövetségbe kovácsolni, hogy jobban kihasználják az útvonalaikat, tehát hogy mégsem egyesüljenek, fuzionáljanak, hanem legyen mégis verseny, de mégis globális konnektivitás legyen. Ez a az, hogy az alacsony költségű légitársaság tulajdonosa egy hagyományos légitársaság, ez nem tűnik számomra versenyképességi problémának, de gondoljuk át, és akkor majd megvizsgáljuk, és visszatérünk az ön kérdésére, válaszolunk önnek. Nyilván most is vizsgáljuk azt, hogy mi ennek a hatásai, tehát ugye nem történik, nem történik egyesülés, nem ugyanaz a légitársaság, de a részvényesek ugyanazok, tehát hogyan képzelhető el ilyen körülmények között a verseny. Hamarosan újabb adatok állnak rendelkezésünkre, így ezt követően majd felvesszük önnel a kapcsolatot. Köszönöm. Elnézést kérek. A kollégák közül ketten szerettek volna még felszólalni. Nagyon szigorúak azonban a szabályaink, különösen ma, mert eh, a tolmácsolás 6.30-kor mindenképpen megszűnik. Köszönöm a biztos asszonynak a munkáját. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó eszmecserét csináltunk, és a jövőben is folytatódik a kiváló együttműködés. Köszönöm. You should demand the answer from uh, from YouTube. Yes. Yes. No, I think that is. Uh, it was special. Yeah. So, let's move to next point of our agenda. Menjünk tovább a következő napi rendi pontunk. Az a Regi szakbizottsághoz benyújtandó vélemény. a Strukturális reform támogató program pénzügyi keresztötszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása. Ennek én vagyok a raportőre. Köszönöm a kollégáknak a 38, 39 módosító indítványt. Két alapvető problémával foglalkoztak ezek. Az első a program alapvető célja, ezt eh, már a véleménytervezetemben is kezelni próbáltam az Európai Bizottság javaslata lehetőséget biztosít arra, hogy a reformunkat tisztázzuk, illetve adott esetben kiszélesítsük olyan területekre is, amelyeket esetleg már eleve bele kellett volna foglalni a környezetvédelmi eredményei a politikánknak, vagy a szociális kohézió, társadalmi kohézió. Nyilván növekedést kell, hogy elérjen a kohéziót, versenyképességet és egy sor más kérdést. Ez szerepel is a szövegben. Ezzel kapcsolatban is benyitottak több módosítót egy irányba húznak ezek a módosítók, ezért alkalmasnak látszanak arra, hogy kompromisszumokba fogjuk össze őket, a lehető legtöbbet, különböző frakciókon át, vannak olyanok, eh, amelyek adott esetben inkább a preambulum bekezdésbe tartoznak, mint a szövegbe, de megpróbáljuk egyensúlyba tartani a preambulum bekezdést a főszöveggel. A második kérdés az a finanszírozásra, kapcsol, finanszírozásra vonatkozik. A módosítók nagy része arra tér ki, hogy az átcsoportosításokat kerülni kéne, ezt eh, ki kéne domborítani, Tehát a szövegezést javítjuk, a lényeget nagyjából béké hagyjuk. Itt szó van az euró átvételéről. Én nem gondolom, hogy ezzel probléma lesz, mert nagyon komoly egyhang, összhang van, ne legyen átcsoportosítás, ahogy mondtam. Ez a rövid ismertetése a programnak, illetve ennek a véleménynek. Most meghallgatnám a, az e, e, árnyék előadókat, megpróbálom figyelembe venni őket. E, Maleti asszony helyett Sanders. Köszönöm. Elnök asszony. Elnök úr, a kollégám mi van a Maletics nincs most itt. Éppen ezért nekem kell angolul felolvasnom az ő beadványát. Nos, amikor a módosítókat kezeljük, akkor fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy itt nem egy új rendeletről van szó, a strukturális reform támogató program számára 2020-as időszak után, hanem mindössze növeljük a a 2017 és 2020 közötti program keretösszegét 80 millió euróval. Nyilván nem tudunk minden kihívásra reagálni, és nem tudunk mindent megvalósítani a tagállamokban. 222,4 millió euró erre nem elégséges, éppen ezért a program kiterjesztése a nagy, sokkal ambiciózusabbá tétele, ennek nem sok értelme van. A reformokat nem szabad előre megfogalmazni, mert a tagállami körülmények eltérnek, amennyiben prioritásokat a konkrét reformtípusokhoz igazítjuk, akkor előfordulhat az, hogy egyes tagállamokat visszafogunk, noha nem kéne azokat visszafogni, mert éppen kihasználni akarják a program lehetőségeit itt elsősorban a kevésbé fejlett tagországokra gondolok, amelyeknek nincsen meg a fiskális mozgástere, és lehet, hogy más prioritásokat határoztak meg nemzeti szinten. A prioritások felállítása szükséges a költségvetés szűkössége miatt, és azért is, mert nagy számú a kérelem, ugyanakkor nem az előzetesen megállapított reformok alapján. A kiválasztási kritériumok azon reformokat kell, hogy prioritizálják, amelyek szinergikus hatást váltanak ki más ágazatokban is, illetve előmozdítják a kohéziót vagy a munkahelyteremtést. Az én véleményem az, hogy az általános célkitűzése a programnak nem szabad, hogy alapvetően megváltozzon, különös tekintettel arra, hogy itt most nem csak a program kiterjesztéséről van szó az Econ bizottságnak rá kell mutatnia arra, hogy a program alapvetően arról szól, hogy támogatja a tagállamokat az eurozónán kívül ahhoz, hogy a konvergencia kritériumoknak a lehető leghamarabb megfeleljenek, a lehető legnagyobb minőségben, és fontos a strukturális reformális programot összekötni az európai szemeszterrel, és az ország specifikus ajánlások végrehajtásával. Utalva a korábbi megbeszélésekre biztos vagyok abban, hogy sikerül megállapodni ebben a véleménynek, véleményben, és rámutatok arra is, hogy a tervezett keretösszeg növekményt a flexibilitási eszközből kell finanszírozni, bár nem vagyunk felelősek a költségvetésért. Tudomásom szerint az ECR nincs itt, Tremóza Ibalszel Alder, Alder részéről, tessék. Köszönetet mondok az előadónak, hogy igazából a strukturális reform tekintetében kell egy megfelelő európai álláspontot kialakítani. És ebben a szakbizottságban már elég gyakran elhangzott a véleményem, és az Európai Unió nem egy olyan intézmény, amely csak a pénzről szól, hanem a legjobb gyakorlatról is. És ebben a értelemben hallgattuk meg Rutelas miniszterelnök múlt heti Strasburgi beszédét, az amerikai alkotmányról beszélt, és egy tökéletes Európai Unióról beszélt, hogy igazából akár több vagy akár kevesebb Európai Unióra van szükségünk, mindenképpen jobb Európai Uniót kell létrehoznunk. És ebben a tekintetben úgy gondolom, hogy ez egyik legfőbb probléma, és remélem, hogy osztják ezt a véleményt, hogy harmonizálnunk kell az európai jog alkalmazását. Éppen ezért örülök ennek a javaslatnak, és remélem, hogy az elképzelést figyelembe veszik majd az egész véleményben. Tehát ennyit szóltam volna, és remélem, hogy Európában a helyi, a regionális, a nemzeti szint is képes lesz azzal, hogy megfeleljen az elvárásoknak, és természetesen örülök az árnyékelődókkal történő együttműködésnek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy Mauri most Filip, nem? Nem látom a guét. Nincs itt. Az ERTD sincs itt, az ENF sincs itt. Akkor úgy gondolom, hogy egy catch the t tartunk pervans. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Nagyon hatékonyan foglalkozott ezzel a témával és úgy gondolom, hogy a kompromisszumok is érdekesek. Vissza szeretnék azonban térni talán arra, amit a néppárti kollega mondott, mert természetesen nem tudunk egy programmal mindent megcsinálni, de azzal a kevés pénzzel, amely rendelkezésünkre áll, ha nem a nagy elveket képviseljük, akkor állampolgáinkban elvárásokat fogalmazunk meg, és csak frusztrációs gépezetet hozunk létre. Sajnálom, hogy a szocialista kérdések nem maradtak meg a kompromisszumban, mert úgy gondolom, hogy rossz a jelzés, amit közvetítünk. Mindenki örül, hogy a Göteborgi szociális pillért elfogadtuk tavaly, ahol arról volt szó, hogy a programok segítségével konkrétan végrehajtunk dolgokat, amelyek strukturális reformokhoz kapcsolódnak, és amelyek lehetővé teszik azt, hogy a szociális pillér tényleg valóságá váljon. De nem sikerül ebben megegyeznünk. Nagyon sajnáltam ezt, mert úgy gondolom, hogy ez sajnálatos dolog. Thank you. Uh... Köszönöm. hogyha jó, tudom, akkor 50 referencia van a preambulum bekezdésben, de ezek nem lesznek benne a cikkekben. Tehát ez már egy jelzés. És ezt látjuk a cikkekben is, de úgy gondolom, hogy a preambulum bekezdésnél most ez máshogy van. Tehát kiosztottuk a szöveget. Igazából ez csak az újra finanszírozás egy nagyon rövid időre, aztán jön az új program, ahol mi leszünk a vezető bizottság. Akkor meg lesz a lehetőségünk arra is, hogy egy hosszabb időtartamra tervezzünk. És utána pedig úgy gondolom, hogy jobban tudunk majd együtt működni kevesebb kényszerrel és nagyon rövid refinanszírozásunk lesz, remélem. És nem kell itt túl sem lihegni a dolgunkat, de a szociális jogokat sem szabad elfelejteni. Köszönöm szépen! Szeretném megköszönni az összes kollégának az együttműködés szellemét, és akkor kiosztottuk már a kompromisszumos anyagokat, ez lesz a holnapi hosszú szavazási maratonunk egyik lényege. Most ezt befejezzük, és átérünk a következő pontra, és Ludeknek megköszönöm, hogy átveszi az elnöklést. downgrade myself a little bit. Uh... Itt egy kicsit lejjebb hozom magamat, a hatos pont a következő. Ez egy módosított javaslat, a hozzáadott értékadó területén történő közigazgatási együttműködés megerősítése. Zile úr, az előadó, aki sajnos nincs itt, de elküldte feljegyzését, és nevében most felolvasom. Hát mindenek előtt Elnézést kérek, hogy nem lehetek ma itt, de mindenkinek szeretném megköszönni a frakcióknak, a árnyék előadóknak a mai vitát. A határokon átnyúló együttműködés a hozzáadott érték tekintetében nagyon fontos, hiszen igazából a gazdaság növekszik, és éppen ezért több harmonizációra van szükség a hozzáadott értékadó területén nagyon gyorsan kell elfogadni a megfelelő idevágó jogszabályokat. Éppen ezért reméljük, hogy a többség elfogadja a megfelelő referenciákat, és az előadó visszavonta, visszavonta bizonyos módosítókat. Ezen kívül bizonyos kompromisszumokat jóvá hagytunk, és olyan ország, olyanokat főleg, ahol bizonyos államokban adminisztrációs kiegészítésekre van szükség. Az előadó úgy gondolja, hogy a módosítók alapján nincsenek vitáspontok, és reméljük, hogy mindenhol elérjük a pozitív eredményeket a szavazáson. Ennyit hallottunk az előadóról. Most akkor megkérdezem, hogy ki szeretné az árnyék előadók álláspontját Brian Matopurat képviseli a néppárt részéről, akkor parancsolj. Először is elnézést kérek. Mató kollégám nevébe, aki sajnos nem tudott ma eljönni, mivel egy néppárti delegáción van. És a kolumbiai elnökválasztásokon vesz részt. És itt igazából a kompromisszumok eléggé bonyolultak. A következő dolgokat adta át nekem, hogy folytassuk. Tehát főleg a, azt szeretnénk figyelembe venni, hogy a globalizációval kell elsősorban lépést tartanunk, és a hozzáadott érték adó és egyéb területeken is figyelembe kell vennünk. Tehát figyelembe kell vennünk a jelen rendszert, és Pillanatnyilag. Itt átmeneti intézkedések vannak. A hozadott értékadó természetesen egy nagyon fontos adóbevétel, és a tagállamokon tagállamokat nagyon érint, éppen ezért holnap szavazunk erről a megfelelő útmutatást megkaptuk Zile úrtól, és most eh, nagyon fontos az, hogy a jobb harmonizáció érdekében folytassuk az együttműködést, hiszen a áfa az egyik leglényegesebb adóbevételi forrás. Ezen kívül az árnyék előadók megbeszélésén további előrelépést várunk. Ezen kívül tovább szeretnénk a tagállamok között tárgyalásokat előmozdítani ezen nagyon lényeges adó nem tekintetében. Köszönöm Brian Hayesnek, van az S&D nevében is egy árnyékelőadónk Ludvigson úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szeretném megköszönni az előadónak, Zile úrnak a kiváló együttműködést ezen a területen. A bizottság javaslata az, hogy legyen egy végleges áfa rendszer, és a bizottság javaslata javítani szeretné az adat cserét a tagállamok között, hogy a tagállamok adóhatóságai jobban cserélnek adót. Ez egy nagyon jó elképzelés. Azonban a tagállamok nem igazán akarnak itt együttműködni. Igazából az áfa pénzeket be lehet fektetni nagyon sok területen közlekedés, kórházak, iskolák. Mindenképpen támogatom azt, hogy eh, minden eh, adó alanyra egyaránt vonatkozzon. Nagyon fontos az, hogy a hatóságok beazonosítsák az adó alanyokat, és hogy felfedjék azokat a lehetőségeket, ahol az áfa csalással a szervezet bűnözés jut további jövedelmekhez. Igazából, hogyha egy tagállam nem hajlandó nyomozást elrendelni áfacsalás érdekében, hogy a szervezet bűnözés ismét szányra kapjon. Tehát nagyon sok probléma van az áfa tekintetében az Európai Unióban. Tehát itt az idő, hogy egy végleges áfarendszer alakuljon ki, hogy növeljük az adminisztrációk együttműködését, az adóhatóságok együttműködését. Szeretném megköszönni a kiváló együttműködés, nagyon jó együttműködésünk volt számos pontban, és remélhetőleg eh, a szavazás is nagyon jó lesz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Morris Scott-kátot látom. Ó, föl nem adnám a lehetőséget, hiszen az áfa az egy eh, nagyon hátborzongató, izgalmas téma. Ismét szeretném megköszönni Zile úrnak a munkáját. Most voltam egy kis munkacsoportban, és a kis munkacsoport is az áfával foglalkozik, és eh, nagyon fontos az, hogy a parlament is konszenzusra jusson. Egy kis frakció javaslata alapján a Strasburg ülésen az árnyék előadók már találkoztak, ami, az, ahogy az S&D árnyék elmondta, legyen egy tanúsított adóalany. És ebben a tekintetben szeretnénk aláhúzni az adó begyűjtési rendszer fontosságát. Tehát eh, nagyon lényeges az, hogy meglegyen a tanúsított adóalany. És azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy az árnyék előadók eh, amellett vannak, hogy legyenek tanúsított eh, adóalanyok. És nagyon fontos az, hogy az áf, a, a vélemezett áfa csalás esetében is erősebb legyen az együttműködés a tagállamok között. Itt van az I kompromisszum, amely előirányozza, hogy legyen együttműködés a tagállamok között áfa csalás alapján. Nagyon fontos az, hogy megfelelő végrehajtási intézkedések is legyenek, amennyiben a határokon átnyúló adócsalást szeretnénk leküzdeni. Végzetül pedig szeretném még egyszer kihangsúlyozni a 87-es módosítót, amely a közös áfacsalási adatok, adatgyűjtésre vonatkozik. Tudnunk kell, hogy mennyi adóbevétel tűnik el a tagállamokban az áfacsalás révén. Akkor valahogy jobban kidomborodna, hogy mekkora ennek a problémának a kiterjedése. Köszönöm. Köszönöm szépen az összes árnyék előadónak. Nem tudom, a bizottság szeretne-e hozzászólni röviden, és akkor utána catch the eye, és ezt a pontot lezárjuk. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy részt vettek eh, ezen a munkon, ebben a munkában. Az együttműködési rendelet vonatkozásában született módosítók vizsgálata érdekében. A 2016-os bizottsági javaslat alapján született ez ami az áfát illeti robosztusabb megoldást kínál, úgyhogy fontos, hogy a parlament is hozzájáruljon. Ahhoz, hogy a szükséges reformokat elfogadjuk, hogy a az olyan csalásoknak véget vessünk, amelyek a tagállami pénzforrásokat sújtja. Meg kell erősíteni tehát az adminisztratív együttműködést, hogy az egyes országokban megfelelően léphessenek fel ahhoz, hogy azokat a hálózatokat lebontsák, amelyek az áfacsalásban részt vesznek. Arra is szükség van, hogy minden kapacitás, információ, amely nemzet és uniós szinten rendelkezésre áll, maximális kihasználásra kerüljön hogy az állampolgárok jogait védjük. Végül pedig ambiciózusan kell fellépni a csalás elleni harcban, mégpedig innovatív megoldásokkal, illetve az európai szinten való együttműködésben megerősítve a tagállamok kapacitásait. Ez a javaslat mindenképpen megfelel annak a kihívásnak, amely egyre integráltabb zónát akar létrehozni itt Köszönöm a módosítóikat, amelyekkel szerették volna javítani ennek a megoldásnak a minőségét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még valaki szeretne spontán hozzászólni? Conclude the point. Thanks all, Akkor szeretnék köszönetet mondani a kiváló együttműködését az előadónknak. Holnap fogunk szavazni ebben a témában. Így pedig a mai nap utolsó napirendi pontjához érünk, a hetedik napirendi ponthoz felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések ellenőrzése. Nagyon fontos ez a téma, a CRD-CRR rendeletről van szó. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok rendkívül fontosak, és nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy foglalkozzunk ezekkel. A februári 2017 februári és a 2018 márciusi felülvizsgálatot követően a CRD4 és a CRR az, amivel foglalkozunk. Ezek a joga szabályok 2013 óta ö, vannak hatályban, nagyon sok minden már nyilvánosságra került a másodlagos aktusokból, de még nem minden. Valószínűleg tudják, hogy a még nem lezárt kérdésekről az intézkedéseket továbbítottuk. A DG FIF, ma az IBA munkáját követte a mi csapatunk munkája. Elnézést kérek azoktól, akik nem tudtak ebben részt venni, és nem tudnak hozzászólni. Úgyhogy először is Sebastian Hrovatin urat szeretném üdvözölni, aki a bank regulációs felügyeleti ö, osztályvezetője ö, a főigazgatóság részéről, a FISMA részéről, parancsoljon 5 percben kap lehetőséget. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, és először is köszönöm, hogy meghívtak, és lehetőséget biztosítottak arra, hogy tájékoztathassuk önöket arról, hogy a második szintű intézkedésekkel hogyan állunk a CRD, CRR vonatkozásában. Eléggé röviden tudok önökhöz szólni. Folytatódik a munka a végrehajtást, illetően jelentős előrelépés történt abba az irányba, hogy megfelelő normákat fogadjunk el, amelyeket már az IBA a bizottság felé továbbított. Sajnálatos módon ez nem mérhető a már hagyott technikai normák vonatkozásában, tekintettel az úgynevezett scrutiny slotra, mert márciusban tulajdonképpen nem elfogadásra került a szövegezés. Ez nem azt jelenti, hogy nem léptünk előre, csak egy példával szeretnék élni ennek illusztrálására. Ez a delegátaktusokra vonatkozik. That, uh, we were still scrutinizing the... Legutóbb arról számoltunk be, hogy még mindig vizsgáljuk azokat a válaszokat, amelyeket a nyilvános konzultáció során kaptunk. Tulajdonképpen bizonyos változtatásokat eszközöltünk a delegált a megjegyzéseket követően, most pedig a szolgálatok közötti konzultáció indul be majd a dokumentum témájában, hogy aztán ez elfogadásra is kerüljön, illetve ez a folyamat beindulhasson. Azt hiszem, ahogy említettem, előrelépés történt, a legtöbb területen még folyik a munka, főleg dialógus formájában az IBA és a mi jogi szolgálataink között de itt is előrelépés történt, úgyhogy remélhetőleg a jóváhagyásra az elkövetkező hónapok során sor is kerül. Köszönöm szépen. Köszönöm. A második hozzászóló az IBA, a, RIX, a kockázat alapú uh, metrixek témájában, Lars Overby. Köszönöm szépen! Sebastian rámutatott arra, hogy szorosan együttműködünk a bizottsággal, hogy sok területen a jóváhagyás, elfogadás megtörténjen, ami a normánkat illeti. Legutóbb beszéltem arról, hogy egy csomó technikai jellegű norma elhalasztásra került, nem akarom ezeket megismételni, csak rámutatnék arra, hogy minimális a számuk a száznál több kapcsolatban, amelyeket már elfogadtunk. Ezen kívül rámutatnék arra is, hogy nem állunk ezekhez könnyedén, és mindig megpróbáljuk megmagyarázni, hogy miért késlekedünk. Ezen kívül az egyik legfontosabb, legösszetettebb norma vonatkozásában előrelépés történt, amelyet eredetileg leállítottunk, mert folytak a tárgyalások. Most meg tudjuk azt hasonlítani, meg tudjuk erősíteni azt, hogy az economic downturn kapcsolatban és a modellezéssel kapcsolatban, az IRB modellezéssel kapcsolatban mi a helyzet. We have already consulted once on the topic. Már konzultáltunk ebben a témában, de mivel rendkívül bonyolult, a téma, részekre szedtük, és két konzultációs dokumentumot hoztunk létre. Az első a, regulát, a, a szabályozó normákra vonatkozik, a gazdasági visszaesésre vonatkozik, a második a kiegészítő útmutatásokra, hogy ezt hogy lehet az IRB modellezésbe bevenni. Megkímélem önöket a szakmai részletektől. The overall aim inkább a célra koncentrálnék, és hangsúlyoznám, hogy ez rendkívül fontos terület, mert a modellezés eredménye főleg ezen a területen rendkívül jelentősége bír. Ami az IRB modelleket illeti, az LTS mandátum, ami nagyon csalóka módon egyszerűnek tűnik, több dimenzióval rendelkezik. Az ATS-ben tehát pusztán makrogazdasági perspektívát veszünk figyelembe, a gazdasági visszaesés megértése érdekében. Rendkívül szakmai jellegű ez a téma. Az IB modellezésbe való befoglalása a gazdasági visszaesésnek az úgynevezett ö, veszteségi paraméterek miatt is. Közös levelet küldtünk az életékeseknek, a két jogalkotónak rámutatandó egy-két kérdésre ezen a területen. A, demo, a modellezés rendkívül fontos, és különböző kihívásokkal kell szembenéznünk. Az egyik a pénzügyi válság során a veszteségek abszorpciója, most már alacsonyabbak ezek a szintek, mert kedvezőek a gazdasági körülmények. A technikai normának mindkét fajta ö, ö, körülményre ki kell térnie, amikor korlátozott mértékűek a veszteségek, és amikor kis tőkeigényre van szükség. Ezeket mind-mind a modellezésnek figyelembe kell vennie. Köszönöm a figyelmüket. Thank you for your remarks. Uh, I don't... Köszönjük mindezt. Nagyon sok képviselő nincs itt, de úgy látom, hogy Beres asszony a szociáldemokraták nevében beszélni akar, ugye? Köszönöm ezt az előadást. Ami a dolog lényegét illeti, sajnos, hát ugye beszéltünk már erről a legutóbbi alkalommal, de mivel itt delegált aktusokról van szó a liquidity coverage ratio kapcsán, hasznos lenne, hogy miért van késedelem, mert amikor beszéltünk erről, az egyes szintről, akkor ez volt az egyik kulcskoncepciója ennek a szövegnek, és az, hogy így halasztgatják, az lehet, hogy riadalmat kell, hogy keltsem. Nem tudom, mi volt a, mi az első eredménye a konzultációnak, illetve, hogy mikor lesz a szöveg bemutatása, és egy utolsó aggodalom, hogyan viszonyul a delegált aktusok publikációja a folyamatban lévő tárgyalással, amely célja a jogalap felülvizsgálata, amelyre ugye a delegált aktusok alapulnak. Tehát itt egy érdekes időzítési problémáról van szó, ez engem aggaszt, mert eh, egyrészt eh, ugye egyrészt az új delegált aktusokon dolgoznak, másrészt pedig az új jogalapra koncentrálnak, miközben a phasing in az előző delegált aktusoknál nem lett végig, végig vagy jól megcsinálva. Lehet, hogy túl sok javaslat érkezik ebben a témában a jogalkotóhoz, és különös tekintettel arra a problémára, vagy azokra a problémákra, amelyek a szükséges javaslatokkal kapcsolatban még az előző csomag kapcsán jelentkeztek a CRD 4 CRR kapcsán vannak-e ajánlásaik amelyeket a delegált aktusok működésére vonatkozóan tehetnének. Mert én vagyok az ESZÁ-nak a raportőre, és ott ugye már felmerül az, hogy a horizontális cikkeket újraírjuk, tehát érdekelne az önök véleménye. Három kérdés tehát. Mi történik a delegált aktusokkal? A likviditási arány kérdésben, hogyan illeszkednek ezek a jövendő csomaghoz, és általános megjegyzést, felvilágosítást várok a delegációk, bocsánat, delegált aktusok munkájáról különös tekintettel a határidőkre is köszönöm. Szerintem más nem is akar most hozzászólni, de ez a kérdés az elég lényegi volt. Először a bizottságtól kérem majd az EBA-tól, hogy reagáljon erre a kérdésre. Köszönöm. Akkor most eh, sorrendbe véve a kérdéseket, mi történik a delegált aktusokkal. Én eh, a eh, nyilatkozatomban közöltem, hogy értünk el eredményeket a delegált aktusokban. Legutóbb azt mondtam, hogy még a, a nyilvános konzultáció válaszait vizsgáljuk, azokat alaposan kivizsgáltuk, és hajtottunk végre bizonyos változásokat a bizottsági tervezetben. Ezen megjegyzések fényében a szöveg abban az értelemben kész van, hogy elkezdődött a szolgálatközi konzultáció. Elvben nincs komoly oka a késlekedésnek. Elég sok időbe tellett átvizsgálni az összes megjegyzést, és eldönteni, hogy melyeket vesszük figyelembe. Hadd lépek akkor egy lépést vissza. A fő oka annak, hogy ez a módosító aktus, mert alapvetően ugye itt már megvan az alapdelegált aktus, amit 2016-ban elfogadtunk, ez ez a módosító delegált aktus, ez arról szól, hogy a delegált aktusban bizonyos dolgokat tisztázunk, az már ugye hatályban van, mégpedig azért, mert a tagállamok is és az ágazat képviselői is a szabályok egyértelműségével kapcsolatban felvetettek bizonyos problémákat. A második célkitűzés az az volt, hogy bizonyos mértékig a delegált aktust összehozzuk a nemzetközi standardokkal bizonyos vonatkozásban ezt tettük meg. Az általunk kapott nagyszámú megjegyzésből e, elég nagy számú ennél tovább ment volna. Voltak olyan javaslatok is, amelyek sokkal alapvetőbb változást hoztak volna létre a delegált aktusban. Mi viszont e, ezt az egészet e, a józan ész, vagy a, nem a, nem a, a, az eredeti változatunkhoz viszonylag közelinek akartuk megtartani, ezért nem fogadtuk el ezeket a, a jelentős javaslatokat. Azért kellett ilyen sok idő, mert meg akartuk várni az STS rendelet a Simple Transparent and Standardized értékpapírosítás rendelete hatályba lépését. Az STS rendelet tavaly év végén lépett hatályba, aminek eh, tovább gyűrűző hatása volt a delegált aktusok eh, kibocsátására is. Ez a válasz az első kérdésre. A második kérdés az volt, hogy ez a változás hogyan illeszkedik az egész csomaghoz. A bankcsomag, amiről jelenleg zajlanak a tárgyalások, az nem, érte, nem érinti a delegált aktus felhatalmazását. A szöveg, illetve a csomag elfogadása ebben az értelemben nem lesz hatással a, az LCR delegált aktusra. Ebben az értelemben a kettő között nincs kapcsolat. Nincs potenciális eh, egymásra hatás, tehát ha a bankcsomagot elfogadjuk, nem kell majd változtatni emiatt a delegált aktust. Ami a harmadik kérdést illeti, de a második kérdésem az nem csak erre vonatkozott, tehát nem csak a liquidity ratio vonatkozott, hanem az egész, az egész többi delegált aktusra is, akkor valószínűleg én értettem férbe, félre vannak olyan aspektusok, amelyeket érinteni fog a bankcsomagban. Mert olyan szabályokat módosítunk, amelyek jelenleg Regulatory Technical Standard által vannak lefedve, és nem annyira delegált aktusok által, az EBA-nak ezekhez a technikai standardokhoz módosítókat kell benyújtania, ebben az értelemben lesz tovább gyűröző hatás, és ezért is az EBA-val szoros együttműködésben kell, különösen az időzítés kapcsán együttműködni a bank csomagban, nem jelennek meg új határidők a frissítésekre vonatkozóan, hiszen erre nincs is szükség. Az EBA-nak van lehetősége arra, hogy módosítókat javasoljon a technikai standardokhoz, amelyeket ők maguk készítettek el a múltban, hogyha a változásokra szükség van. Tehát lesz bizonyos tovagyűrűző hatás, de ez abba merül ki, hogy a már létező technikai standardokat felül kell vizsgálni, esetleg módosítani, illetve az új bankcsomag majd megkövetel új technikai standardokat is. De most így fejből, ha jól ellátom, ellátom most a dolgok, vagy átlátom most a dolgokat, az új technikai standard felhatalmazások kevesebbek kisebb számúak lesznek, mint az eredeti CRR-nél voltak. A technikai standardoknál ebben az értelemben viszonylag limitált változások kellenek. Lehet, hogy a változások kicsik, de lehet, hogy arról lesz csak szó, hogy egy már létező technikai standardot kiterjesztünk eligible liability for MLT lack vonatkozásban. E, tehát ez nem feltétlenül sok, de mindenképpen meglépendő. Remélem, hogy a második kérdésre ezzel alaposan válaszoltam, ami pedig a harmadik kérdést illeti. Milyen tanulságok vonhatók le a technikai standardok, illetve delegáltaktusok munkából? E, hát néhány igen, a felhatalmazások legyenek világosak, egyértelműek, tehát azzal kapcsolatban, hogy mit várunk el az EBA-tól, mert egyes helyzetekben nem volt teljesen egyértelmű, hogy mit várunk el a bankhatóságtól, egyes esetekben pedig arra jöttünk rá, hogy nem fedik le teljes mértékben azt a témát, amit akartunk, hogy lefedjenek, tehát az első tanulság mindenképpen az, hogy a felhatalmazásoknál a, nagyon oda kell figyelni, jobban, mint eddig. A másik eh, tanulság pedig a készenléti határidők, tehát eh, egyes esetekben a technikai standardokat túlzos optimizmussal közelítettük meg, különös tekintettel arra, hogy eh, különös, eset, különös tekintettel azokra a technikai standardokra, amelyek nagy, rendkívül technikai eh, modellezési kérdésekre vonatkoztak. Ezek eh, kidolgozása sokkal több időt vett igénybe, mint eredetileg gondoltuk, mert rendkívül szakmai és széles eh, témákról volt szó. Tehát egész egyszerűen jobban oda kell figyelni a határidőkre is, amiket megszabunk a technikai standardok kidolgozására. Ahogy Lars is mondta, összességében a több mint 100, felhatalmazásból a nagy része időben megszületett, van még néhány, a legbonyolultabbak, amelyek nem, de összességében a folyamat elég jól működött, Voltak eh, kezdeti problémák, nekünk is tanulni kellett. A az együttműködés azonban a bizottság és a bankhatóság között most már sokkal jobb, javult az elejéhez képest. Persze lehet ez még jobb is. Az EBA-val együttműködünk hogy még tovább javuljon ez a helyzet. Nem tudom, hogy hagytam-e ki valami fontosat, ami pedig a határidőket illeti, és ezt néha elfelejtjük. A dolgok hullámban érkeznek, nem mi vagyunk az egyetlen e, osztály a bizottságon belül, e, történnek dolgok, amelyek hátravethetik a munkát. Egész egyszerűen a jogi szolgálat más ügyekben foglalt, vagy a fordító szolgálat idejében nem fér be a gyors előrelépés, nyilván ezeket is figyelembe kell venni, ezek a szűk, ezeket a szűk keresztmetszeteket akkor, amikor meghatározzuk a határidőket. Köszönöm. Az ebbe kapszott. Nagyon hasonló mint amit a Veszti mondott, úgy gondolom, hogy ez elsősorban a bizottságé, de nyilvánvaló az, hogy igazából az triviális dolog, hogy a fizetőképességi jelentéseket most aktualizáljuk, és ez természetesen időbe telik. Ezen kívül a végrehajtásuk is természetesen további időbe kerül. A második kérdés igazából az interakció a bankok tekintetében, ez is időbe telik, és igazából a bank csomagokkal való interakció lényeges, tehát ez egy viszonylag kis, kisebbség, de és először legyenek meg a technikai normák, és ezeket viszonylag rövid idő alatt alkalmazni kell, de tudjuk, hogy ezekről politikailag zajlik eszmesere a bázeli tárgyalásnál is szóba kerülnek ezeket. Például egy nagyon jó példa arra, ahol bemutattuk, hogy igazából várjuk a bázeli eredményeket, de igazából nem jött bázel semmivel sem elő, ami valamilyen új következtetés jelentett volna. Mit tanultunk ebből? Nagyon hasonló az, amit Sebastian mondott láttuk, hogy az EBA-nak adott időtartamok nagyon ambíciózusak voltak. Igazából itt főleg a technikai jellegű dolgok tekintetében elég rövidek a határidők, de általában 12 hónap, eh, mielőtt bármilyen technikai norma végrehajtásra kerül, tehát három hónap előkészítés, utána ugyanennyi tárgyalás, akkor utána a további tárgyalások, finomítások, tehát ez 12 hónap. Még az új CR2-es javaslatban is 6 hónapos határidő van, ami, ami nem igazán realisztikus. Néhány téma a jogi mandátummal kapcsolatban, ez is nagyon hasonló, nem voltunk mindig azokkal a dolgokkal foglalkozni, amikkel szerettünk volna, hiszen nagyon korlátozott az, hogy egy mandátumot hogyan alakítani ki, és itt természetesen a bizottsági jogi szolgálata értelmezi. És itt mindenképpen formális lehetőséggel kell bírnunk, hogy a jogalkotó milyen mandátumot adott nekünk a trilógusokban való részvételre. És most ezt technikai technikaiban kell megvizsgálnunk és nagyon hasznos lenne, hogyha itt valahogy jobban körbe lenne rajzolva a megfelelő mandátumunk ebben a folyamatban. De ahogy Sebastian említette, mi részünkről is volt egy ilyen folyamat. Nagyon jó együttműködésben állunk a bizottsággal, hogy a meglévő technikai kiigazításokat még elvégezzük. Köszönöm szépen. Köszönöm hogyha Berez asszony, igen, szeretne még, nem? Igazából egy kérdésem lett volna még. Azt mondta, hogy lesznek átfedések a jelenlegi munka és a korábbi csomag között, és hogy valahogy elhalasztották ezt a folyamatot, hogy megvárják az új csomagot, de el tudom képzelni, hogy pontosan tudja, hogy mik azok a dolgok, amelyek agályosak lehetnek. Hivatalosan értesítették a parlamentet a dolgok állásáról, vagy várunk, hogy majd valaha megérkezik ez az értesítés. De ez egy olyan döntés, hogy várunk a bankcsomagra, a parlamentet nyilván hivatalosan erről értesítik. Köszönöm, egészen röviden. Úgy gondolom, hogy minden esetben írunk a bizottságnak. Igen, a bizottság elé vittük ezt az ügyet, de természetesen a parlamentnek is cc-zzük ezeket a leveleket. És örülünk, hogyha elmondhatjuk, hogy hol van a honlapunk, amelyre rámehetnek. Tehát ezek az anyagok hozzáférhetők. Úgy gondolom, hogy megpróbáltunk teljesen világosan kommunikálni, és itt igazából ezt a kommunikációt eljuttatuk minden esetben, és konkrétan kommunikálunk a aggályokról is. Rendben. Igen, akkor köszönöm szépen a kollégáknak, köszönöm a vendégeinknek, és most akkor a mai ülést berekeztem. Holnap kilenckor kezdünk az OECD főtitkárának meghallgatásával. Tehát most mindenkinek egy nagyon kellemes estét kívánok. Köszönöm.